So. Akkor, tisztelt Hölgyeim és Uraim, engedjék meg a szeretettel üdvözöljem Önöket a Jogi Szakbizottság tegnapi ülésének mai folytatásán. Első napirendi pontunk a mai napon egy meghallgatás, de néhány eredményről még bejelentést kell tegyek a tegnapi koordinátorok ülésének eredményeiről. Tegnap számos számos jelentéstevőt jelöltünk ki. Érenhajzer úrnak a mentes, mentem jogával foglalkoztunk. A Szvijevka urat jelöltük ki jelentéstevőnek a Lichtenberger asszonyt jelöltük ki a vállalati felelősségvállalással kapcsolatban a Szociális Bizottságnak Báltazár úr fog jelentést készíteni a Szolvencia 2-vel. Kapcsolatban pedig jó magam fogok előadóként jelentést készíteni. Aztán eldöntöttük, hogy Barozó úrnak egy bosszus levelet fogunk írni a 14. Eh, irányelvvel kapcsolatos nyomonkövetési jelentésről, és eldöntöttük, hogy lesz egy projektcsapat, amely amely segíteni fog nekünk feldolgozni a közös európai vételi joggal kapcsolatos feladatokat. Meghatároztuk a költségvetési tárgyalásokra szóló mandátummal kapcsolatos álláspontunkat, valamint megkértük a partnerinket, hogy a Róma egy szabályozással, illetőleg a vételi joggal kapcsolatban készítsenek egy tanulmányt, és a szubszidiaritási elven belül kiosztott sárga kártyáknak a magas számára a tekintettel. E, ezt is felvettük a napirendünkre, és erről fogunk vitát folytatni, illetve ennek jogalapjáról. Aztán tanulmányt fogunk készíteni a tagállamok legfőbb bíróságai előtt lévő ügyekről, és volt egy alapvető döntés egy további meghallgatás tartásáról az európai vételi jogtárgy körében. Aztán lesz egy további meghallgatás június 10-én, és lesz egy ülésünk, közös ülésünk a Nemzeti Parlamenti képviselőivel ugyanebben a témában, november 27-én. Ezen kívül a koordinátoroknak az ülésére fog sor kerülni. Antonio Vittorinoval, a korábbi jog és igazságügyi biztossal, Eh, amelynek témája szellemi tulajdonjogok és különösen a jogdíj beszedése lesz. Bárnyi biztos kezdeményezte ezt a találkozót, és mi ezt támogattuk. Aztán egy panaszlevelet fogok írni, ez saját feladatom, a saját magamnak, a szakbizottsági elnököknek az értekezlete elnökének fogom írni, és ennek témája a személyzeti szabályzata lesz mert azt gondoljuk, hogy a hetedik függelékből az következik, hogy a mi dolgunk az, hogy ezzel foglalkozunk, és nem a Kokobusz szakbizottságnak kellett volna ezt a feladatot kiosztani. Ez volt tehát a koordinátorok ülésének e, eredménye a tegnapi napról, és akkor most áttérünk a meghallgatásra. Elsőként pedig szeretném körünkben köszönteni Martin Hesseling professzort, aki már ebben a témában gyakran volt a parlament segítségére, valamint Pachel asszonyt az Európai eh, Fogyasztóvédelmi Szövetségtől, valamint Pompei Tiziana asszonyt az Unión Kamerétől. Továbbá Gerard Patrick McMillt a Guildhall Chambers-től. Ők lennének tehát a szakértőink, akiket most meg fogunk hallgatni, és szokásos módon eh, a meghallgatás elején az illetékes előadó fog bevezetőt tartani, amit én most itt elmondtam, azt kérem tekintsék a saját bevezetőmnek, és rögtön megadom Luigi Bellingernek a szót, hogyha kíván, akkor mondjon néhány bevezető szót a mai meghallgatásunk elején. Tehát, ahogy elmondtam, az európai vételi jognak az áttekintésére fog most sor kerülni, különösen a B2C és B2B viszonylatban. Berlinger úr. Jó, io preferisco che noi andiamo direttamente alla... Közvetlenül a lényegre térek. Szakértő meghívott vendégeink előadására. Azt hiszem, hogy megsporolhatjuk a bevezetőt. Köszönöm, hogy felkért elnök úr, hogy szóljak, de inkább adnám a helyet a vitára. Martin Rendben, át is adom Martin Hesseling professzornak a szót. Thank you very much, Mr. Thank Nagyon szépen köszönöm, Léne úr. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtak, hogy előadást tartsak önöknek. Előadásomat Marko Lósz kollégám és jó magam írtuk. Diáim is vannak. For those who are not entirely familiar... Akik nem ismerik ki magukat a témában, elmondanám, hogy arról van szó, hogy a fogyasztókkal kötött szerződésekben milyen tisztességtelen feltételek jelenhetnek meg. Létezik egy 1993-as irányelv, egy minimális harmonizációs irányelv. 2008-ban a bizottság javasolt egy fogyasztóvédelmi irányelvet, amely feladat, hogy erősítse a jogbiztonságot a területen. Azonban van egy úgynevezett fekete, illetve szürke listánk is erről. A 2011-es évben került elfogadásra ez, és az európai jogalkotónak sajnos nem sikerült elérni azt a jogbiztonságot, amit szeretett volna. Tehát az, aki szinte két évtizede változatlan most már. A javaslat a közös európai vételi jog, a KEVJ tekintetében a következő. A nyolcas fejezetet hangsúlyoznám. És itt néhány pont eltér a megvalósíthatósági tanulmány eredményeitől. Én is tagja voltam ennek a szakértői csoportnak. Megmutatkozott, hogy a szakértői csoport és a bizottság javaslatai között egyrészt közeledett egymáshoz ez a két szöveg, azonban másrészt valamennyire csökkenti az Európai Bizottság javaslata a fogyasztók jogait összehasonlítva a szakértők véleményével. Tehát a szakértők egyéni tárgyalási feltételeket is javasoltak, hogy tartozanak a fogyasztóvédelem témakörébe. A bizottság javaslat ezt nem tartalmazta. 1993 ban született meg a legutóbbi minimális harmonizáció, amiről már szóltam, és a közös európai vételi jog egy önálló téma. Ebben a tekintetben elképzelhető a minimális és a teljes harmonizáció közötti mozgástér, tehát vannak lehetőségek. A javaslat alapja az, hogy a fogyasztót nem kötelezi, tehát a javaslat azt tartalmazza, amit jóváhagyott már az Európai Bíróság. Mik a tisztességtelen feltételek? A feltételek tisztességtelenek, amikor a jogok és a kötelezettségek nincsenek összhangban, nagymértékben eltérnek egymástól a szolgáltató és a fogyasztó oldalán. Számos feltétel kizálásra kerül, tehát főleg az árak tartoznak ide. Ezen kívül említettem az úgynevezett fekete és szürke listákat. A fekete listákban olyan feltételek szerepelnek, amelyek mindig tisztességtelenek, a szürke lista pedig azokat tartalmazza, amelyekről vélelmezik, hogy tisztességtelen, de itt az eladó igazolhatja, hogy egy bizonyos adott körülmény fennállásakor ez nem tisztességtelen. Itt most át mennék a feladatunkra, Márko és jó magam feladatára, az önök bizottsága azzal bízott meg minket, hogy vizsgáljam meg, vizsgáljuk meg a jogbiztonságot és az egyszerűsítés szempontjait. Tehát például a fogyasztóvédelem szintjének figyelembevételével. A tisztességtelen szerződéses feltételek irányelve, a TEFI az európai jogalkotónak lehetőséget ad, hogy vagy hozzon létre egy jobb, könnyebben érthető szöveget. A szakértői csoport ezt szerette volna. Másrészt meg kell vizsgálnunk a költségeket is. Hiszen nagyon fontos figyelembe venni azt is. Éppen ezért a bizottság visszadobta a szakértői csoport számos javaslatát a terminológia viszonylatában. A szöveg felhasználói viszont profitálhatnak abból, hogy könnyebb megítélni egy bizonyos ügy valóra válását nem kell újra feltalálni a spanyol viaszt, és uh, igazából uh, itt a irányelv szelleme nem változik. Tehát ebben a tekintetben uh, But of course, what's even more important is that the text. Uh... De jelentős mértékben javul a jogbiztonsága szöveg jelenlegi megfogalmazásaival, főleg a fekete és a szürke listák bevezetésével. Így a tisztességtelen viselkedést sokkal pontosabban tudjuk meghatározni. És ez hozzájárul a jogbiztonság növeléséhez. Egy másik kérdés, amely felmerült, a nemzeti joggal való viszony. Itt viszont sikerült haladást elérni. A szöveg megvizsgálásakor észrevesszük, hogy a közös európai vételi jog tulajdonképpen nemzeti jog, tehát nemzeti jogok összessége, tehát nemzeti vételi jog. Itt most nem tudtam pontosan, hogy mi volt a irányunkban felmerült igény, de elvileg bármi is legyen itt a második nemzeti rendszerben, rezsimben, a vételjog tekintetében, a meglévő szabályok értelmében kerül majd alkalmatásra. Hasonló módon az első nemzeti rezsim szabályai amelyek különféle kötelmi jogi tartalmakkal bírnak, a közös európai vételi jog hatája alá esnek. És természetesen lesznek határesetek. És felmerülnek majd kérdések is részletekről. Egy nehézség például, amely releváns ebben a tekintetben, a az, hogy kimaradnak bizonyos szerződések ebből a közös európai vételi jogból, bizonyos záradékok. Azonban itt bizonyos kontextusokban megtalálhatók. Tehát ez nem csak a tisztességtelenségre vonatkozik, hanem arról is szó van, hogy mennyire. Then I would like to uh, highlight a, uh, an institution most. A diáimon esetek is szerepelnek, olyan esetek, amelyekkel az Európai Bíróság is foglalkozott. Volt egy nagyon fontos eset, amit a bíróság pedig eh, döntött, az, eh, az volt, hogy megvizsgálta a tisztességtelen feltételeket, és fennállt annak a kockázata, hogyha a bíróság eh, tényleg definiálja a feltételek tisztességtelenségét minden országban, minden szerződésben, akkor ez egy roppant bonyolult dolog lesz. Így a bíróság úgy döntött, hogy számos esetet visszautalt nemzeti bíróságokhoz. És pedig azzal az indokolással, hogy a tisztességtelen feltételt a nemzeti kontextusban kell megvizsgálni. És a tagállam feladata, a tagállami bíróság feladata az, hogy megvizsgálja az adott esetben, hogy a vételi jogban milyen tisztességtelen feltételek szerepelnek a nemzeti meghatározások alapján. Tehát, hogy egy feltétel tisztességes vagy tisztességtelen-e, úgy állapítható meg, hogy az adott ország kötelmi jogával összehasonlítva helyén való-e, megállja a helyét, vagy nem. Azonban a közös európai vételi jog esetében nem kötelező érvényű szabályok vannak. Tehát ez azt jelenti, hogy az összes ilyen esetben a bíróságnak saját magának kellene értelmeznie a szerződés feltételeit, hogy azok tisztességesek vagy tisztességtelenek. Might have come to at least consider, uh, Elképzelhető, hogy itt az első fokú bíróság majd foglalkozik az esetekkel, vagy pedig magánjogi esetekkel? Then um, the relevance of, which of course is important with a view to um, a jogbiztonságról szóltam, a Európai Bíróság esetjogáról szóltam, a tesztek is hasonlóak, és a szövegek is hasonlóak, ahogy már említettem. Sokat profitálhatunk a szakértők magyarázataiból, interpretálásaiból is. Említettem, hogy az irányelv minimális harmonizációról szól, az Európai Bíróság ebből indul ki, így bármit is ért el az értelmezés alapján, a minimális harmonizáció az esetük alapján tette ezt. Azonban van itt valami más is, nem akarom itt túlhangsúlyozni az egyes esetek fontosságát, de vegyük a fordított esetet. A bíróság elkezdi interpretálni a közös európai vételi jogot, ami releváns a bíróság számára, az az, hogy amennyiben teljes harmonizáció van, akkor sokkal könnyebb foglalkozni az esetekkel. Nagyon bonyolultnak tartottam azt a helyzetet, hogyha a bíróság egyszer egy bizonyos záradékot a közös európai vételi jog fényében tisztességtelenek nyilvánított, viszont elképzelhető, hogy minimális harmonizációjú igényű irányel fényében tisztességessé válik. Tehát a magas szintű fogyasztóvédelem érdekében a közös európai védelmi jog fontos mércét jelenthet. Hogy eh, hogyan ültetik át a tagállamok a minimális harmonizációt. Szerintem ez egy nagyon fontos mérce lehet, és itt ismét látjuk a nemzeti jog egy másik formáját. The court finally really interpreting uh, the unfair. És uh, nagyon fontos az, hogy uh, a nemzeti összehasonlításban milyen mércét látunk. Suggestions, I think... Tehát igazából pozitívan eh, ítélhetjük meg a helyzetet, tehát pozitív az, hogy eh, a fogyasztók tekintetében a eh, nagyobb a jogbiztonság, és ezt egy kicsit részletesebben előadom majd. I cannot resist the temptation to go somewhat beyond. És azt is szeretném kifejezésre juttatni, hogy fennmarad még számos kérdés, hogyan lehet javítani a vételi jog minőségén, hogyan lehet még jobbá tenni, megbízhatóbbá tenni a jogbiztonságot. A bizottság magas szintű fogyasztóvédelemmel bíró közös európai vételi jogot javasol, tehát van hely javulásra a fogyasztóvédelem tekintetében főleg az egyéni tárgyalásos alapon. Hogyha az egyéni tárgyalásokat kihagyják, akkor szerintem ez a rossz irányba mutat, rossz irány, békétetés irányába megy el. Ez pedig véleményem szerint nem lenne szerencsés lépés de úgy gondolom, hogy ma azért vagyunk itt, hogy további javaslatokat tegyünk. Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani önnek, Hesseling professzor úr, és áttérünk következő előadónkra, Pachl asszonyra, aki az Európai Fogyasztóvédelmi Ernyő Szervezetnek a képviselője. Parancsoljon öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Jó reggelt kívánok mindenkinek. A e, C a közös európai fogyasztóvédelmi szervezet az Európai Unió összes tagállamából vannak tagjaink, és ez az első alkalom, hogy az európai kötelmi jog tekintetében és a közös vételjog tekintetében elmondjuk megjegyzéseinket. Éppen ezért nagyon hálásak vagyunk, hogy a szakbizottságuk megadta nekünk ezt a lehetőséget. Teljesen átlátható módon szeretnék beszélni. 42 tag szervezetet képviselünk, és csupán egy, a luxemburgi az, amely nem osztja aggájainkat. Nekik egy kicsit eltérő az álláspontjuk ebben a helyzetben, de az összes többi 41 nemzeti fogyasztói szervezet osztja azokat a nézeteket, amelyeket önöknek szeretnék most bemutatni. Arra kérem önöket, hogy kísérjék figyelemmel szempontjainkat, amelyek a fogyasztók oldaláról közelítik meg a szabályok tartalmát. Tehát most nem csak a függelékről szeretnék szólni, hanem magáról, a szerződésről, a szerződés tartalmáról is. A háttér, hátteret már Hesseling professzor bemutatta, szerintem ezen nem kell tovább gondolkoznunk, tehát létezik a 93-as irányelv, a minimális szóval rendelkező irányelv, és a minimális követelményeket pedig minden tagállamnak alkalmaznia kell. Természetesen az országokon belül még lehet finomítani. Ezen kívül még szeretnék utalni arra is, hogy körülbelül egy éve ez a szakbizottság már vitázott a tisztességtelen szerződési feltételekről a fogyasztóvédelmi irányelv kontextusában ebben a vitában nem szerepeltek a tisztességtelen feltételek, és viszont sikerült megállapítani, hogy a 1993-as irányelv felülvizsgálata a jelen körülmények között nem lehetséges. Tehát ez most nem opció. Szeretném még aláhúzni azt is, hogy amit később szeretnénk előterjeszteni, az egy önkéntes rendszer a vállalatok számára, hogy átvizsgálják felülvizsgálják saját szerződéses feltételeiket. Így tehát a, eh, a üzlet oldalán, lenne, az üzlet tér felén lenne a labda. Ez a megközelítés nem lenne lehetséges a jelen feltételek között, hiszen eh, 2008-ban szavazta meg a parlament a jelenlegi jelenleg is érvényes jogszabályokat. A hatástanulmányt itt most nem szeretnénk részleteiben megbeszélni, de felmerül a kérdés, hogy az opcionális megközelítés miért nem tetszik a fogyasztói szervezeteknek. Azért, mert ez az akadályokat túlozza el, amely a kötelmi jogban megjelenhet. Ezen kívül már előterjesztettünk egy vizsgálatot és egy hatástanulmányt, amelyben az összes érveinket olvashatják. Szeretném azt is aláhúzni, hogy a fogyasztóvédelmi irányelvet tavaly fogadták el, és nem vették figyelembe ezt a hatástanulmányt. Azonban mégiscsak harmonizálja az e-kereskedelem, az online szerződések hatásait. A bizottság hatástanulmánya pedig eh, nem terjed ki a tagállamokban használatos meghatározásokra a tisztességtelen szerződéses feltételek esetében. Nézzük meg, hogy milyen érveink vannak. Itt két európai jog vonatkozik ugyanarra a témára. És hallottuk Hesseling professzortól, hogy nagyon hasonlóak a jogszabályok szövegei. Kétfajta normája létezik a tisztességtelenség fogalmának, tehát körülbelül 29 különféle norma létezik, ez pedig bonyolítja a jogi helyzetet és a jogi környezetet. Minek következménye az, hogy jelentős jogbizonytalansággal szembesülnek majd a főleg a kis és közép vállalatok. Ezen kívül a jog, az európai jog értelmezése és alkalmazása is bizonytalan lehet. A tisztességtelenség tekintetében szeretném elmondani, hogy a közös vételi jogban a fogyasztóvédelem nem túl ambiciózus. Tehát, hogyha ezt a rendszert vezetnék be a tagállamok, néhány tagállamban csökkenne a fogyasztóvédelem színvonala. Nagyon fontos megnézni a lényeges szabályok hatását. Röviden vázolnám az egyes cikkben, a célkitűzésekről van szó, ez pedig az, hogy egységes joggyűjtemény legyen, jogszabálygyűjtemény. Úgy gondoljuk, hogy van egy alapvető probléma azzal, hogy hogyan, milyen interakció van ezen jogszabályok és a nemzetközi magánjogi szabályok között. Elképzelhető, hogy itt ellentmondásos esetek is felmerülnek. Tehát itt önmagára a rendeletről szólnék. A tisztességtelenség szempontjából szerintem van egy alapvető pont, és pedig, hogy tisztességes lehet-e, hogyha egy ex ante felmentést, mentességet kap a fogyasztó. Tehát, hogyha a fogyasztó úgy dönt, hogy a opcionális eszköz mellett dönt, akkor ez a Róma egyes tekintetében egy tisztességes, érvényes megalapodáshoz vezethet. A hármas cikk, az opcionális tartalom, Véleményünk szerint itt adhíziós konfliktusok merülhetnek fel. A fogyasztó eldöntheti, hogy a nemzeti jogat, tehát hogy nem választhat itt, hogy vagy nemzeti, vagy európai, hanem el kell fogadnia azt, amit a kereskedő kínál neki. És egy, a kötelező fogyasztóvédelmi jog pedig nem megfelelő terület az opcionális szabályzás számára. A 8 9-es cikk tartalma is kérdéses, tehát nem tudjuk, hogy ezt tudatosan lehet -e alakítani. A bizottság eh, szerint a fogyasztónak értesítést kell kapnia. Tehát ebben az állna, hogy eh, amely, tehát azok a feltételek, amelyek tisztességtelenek, jogilag nem kötelezők a fogyasztóra. Hát ez azért eléggé bonyolult és eléggé felhigított. Most eh, áttérünk arra a témára, amelyről még vitát kell folytatnunk. Ez pedig az, hogy eh, a bizottság egy úgynevezett tandem jogi megközelítést választott ez a tandem megközelítés az aki és az opcionális eszköz közötti ingázást jelenteni. Hogy ez hogyan működik majd, ezt később szeretnék kidolgozni. De mindenképpen tovább szeretnének dolgozni az irányelven, korszerűsíteni szeretnék. Természetesen szükséges egy hatástanulmány, a tandem eszközről is szerintünk ez alapvető fontosságú lenne. Tehát tényleg születik-e jogbiztonság, hogyha itt egy eltérő esetjogot alkalmazunk. Felmerül az a kérdés, hogy milyen jogalkotási változások várhatók, tehát az opcionális rendszert megváltoztatják, korszerűsítik, akkor az akit is korszerűsíteni kell-e. Végezetül pedig nagyon fontos, és Heszerink hát professzor is hangsúlyozta, hogy mit teszünk a kérdések cunamiával majd, amelyek elöntik az Európai Bíróságot. Valószínűleg még több jogbizonytalanság születik, hiszen a fogyasztóknak nagyon sokáig kell majd várni, hogy az Európai Bíróság válaszát kivárják. Nagyon fontos a védelem mértéke, de szeretném elmondani, hogy az egyik célkitűzés az, hogy a Róma 1-es rendeletben is jobban kidomborítsuk a fogyasztóvédelmi jogokat, és a védelem szintje, mint említettem, nem magas. A bizottság szándékai szerintünk pedig nem fogják megakadályozni a tisztességtelen feltételeket, hiszen bármikor vissza lehet hátrálni a nemzeti joghoz. Mm, tehát a diskurzus alapján megalapíthatjuk, hogy nem releváns a fogyasztók reális igényei tekintetében ez az európai jogszabály, hiszen a fogyasztók a nemzeti szabályokhoz fordulhatnak. Tehát itt igazából a 93-as irányelvvel összehasonlítva nem értünk el haladást. Hesseling professzor is említette már, hogy a közös európai vételi jogban rengeteg probléma van, igazából egy elszalasztott lehetőség van ebben. Hiszen a javaslat nem azokra a kérdésekre ad választ, amelyek felmerültek a irányelv 20 éve alatt. Ahogy már említettem, nincsen eh, kötelező érvényű jogszabályunk, amely a nemzeti jogra kihat, de egy példát szeretnék azért adni. Világosan látjuk, hogy mivel kellene foglalkozni, és miről szólnak a nemzeti jogok. Tehát itt a, a 80-as cikk, amely a kettes bekezdésében olvashatjuk, hogy itt az árképzési problémákkal milyen ellenőrzési lehetőségek vannak. Tehát számos tagállamban, tíz tagállamban ellenőrizzük az árakat, és ez például releváns lenne. Mondjuk, amikor egy használt autót vesz a fogyasztó, és túlságosan magas árat kérnek tőle, számos országban itt az ár tisztességtelennek minősülne, azonban semmilyen kötelező érvényű jogszabály nincsen. Itt az egyénileg megtárgyalt feltételeket is említette Hesseling úr. Körülbelül tíz tagállamban élveznek védelmet ezek a szerződések. A 83-asban fogalom meghatározásra találkozunk, a tisztességtelenség fogalmát próbálják definiálni, itt a küszöbb változó a tagállamokban, és általában a tisztességtelenség fogalmának küszöbe sehol sem magas. A 84-es, 85-ös listákat tartalmaz. Itt tisztesség, igazoltan tisztességtelen és vélelmezetten tisztességtelen feltételekről van szó. És az igazi irányelv benne ezeknek mindenkire kötelező érvények kellene vonatkozniuk. Nagyon sok példát adhatnék itt a listáról, de szerintem nem elég szigorú, és szerintem vannak záradékok, mint például az emelkedési, vagy a szerződések automatikus meghosszabbításáról szóló záradékok. Ezek nagyon fontosak a fogyasztóvédelem tekintetében. Ezek például az energia és a bankszektorban sikeresek voltak. De ismétlem, hogy a közös európai vételi jogban a fogyasztóvédelem szintje nem magas. Itt most befejezem, mert nincs annyi idő, de azért még egy pár megjegyzést tennék, és a digitális kereskedelemre vonatkozóan, a digitális kereskedelemben is jelen van a tisztességtelen Ség az Amsterdami Egyetem készített egy nagyon jó tanulmányt erről a témáról. Sajnos az európai esetjog jó példákkal rendelkezik arról, hogy milyen nagy a jogbizonytalanság ezen a területen az internetes kereskedelemben. A jövőben ez azt jelenti, hogy választhatunk, hogy alkalmazzuk-e ezeket a szabályokat, vagy nem. Tehát általában a fogyasztók ki vannak szolgáltatva a gazdaság önszabályzásának. A következő dián átsiklom, mert lassan kifutok az időből. Tettünk javaslatot modellszerződések tekintetében, ezekről majd tárgyalhatunk, amennyiben lehetséges. A legfontosabb eredményeink az Európai Unió jog a jog tekintetében nagyon gyakran átfedéseket tartalmaz. És azt látjuk, hogy a fogyasztóknak nincsen választási lehetősége. Alacsony a fogyasztóvédelmi szint és a tisztességtelen szerződéses feltételek jelen vannak, ez pedig az aki továbbfejlesztését is meggátolhatja, akadályozhatja. Most Az európai vételi jogról elmondhatjuk, hogy nagyon konstruktívak vagyunk, és minden intézkedést támogatunk, amely az e-kereskedelem területén meglévő jogbiztonságot növelni. A bizottság javasolt 2011-ben egy közleményében bizonyos szabályokat, tehát hogy hogyan lehet az elkereskedelemben használni a hitelkártyákat, és így tovább. És igazából látjuk, hogy hol vannak az elektronikus kereskedelem igazi határai. A miniszterek tanácsa lehet, hogy jövő héten tárgyal a modellszerződések témájáról. Ne felejtsük el, hogy 2013-ban a fogyasztók jogáról szóló irányelv átültetésre kerül a tagállamokban. Ezen kívül a javaslatok megvalósulásáról pedig majd le kell vonnunk a következtetéseket, és úgy gondoljuk, hogy ez a vegyes harmonizáció működik, és működhet a jövőben is. Az utolsó diám, azt mutatja, hogy számos pozíció dokumentum született az anyagról, és ezek mind lehívhatók a honlapunkról. Köszönöm. Köszönöm szépen. Következő szakértőnk Tiziana Pompei asszony, aki az Olaszországi Kereskedelmi Kamarától érkezett. Parancsoljon, öné a szó. Eh, Jó reggelt kívánok! és köszönöm elnök úr, hogy megadta nekem a szót. És így a, előadhatom az olasz kereskedelmi kamara tapasztalatát az európai intézmények előtt az európai adásvételi joggal kapcsolatban. Az Önjön Kámere, amely az olasz kereskedelmi kamara, állami és közérdekű intézményeket foglal magába, amelyek a vállalatok ügyeit intézik. Méghozzá területi felosztásban Olaszországban vállalati szövetségek, fogyasztói szövetségek, munkavállalói szövetségek és a különböző szakmai szövetségek alkotják a kamara tagságát. A olasz kereskedelemmel kapcsolatban mindezek illetékesek. A piac szabályozás különböző rendelkezései ügyében is, és fogyasztóvédelmi ügyekben is másfelől. Ami az alaptörvény illeti, a kereskedelmi kamarák a típus szerződések ügyében is illetékesek, és a visszaérés jellegű záradékok vizsgálatára is hivatottak. támogatják a vállalatokat abban, hogy exportálhassanak és új piacokat hódíthassanak meg. A, ezek a témák rendkívül fontosak a kereskedelmi kamara számára. Láthatjuk, hogy mennyire pozitív az európai szerződési jog javaslata, amely nem csak vállalatok közi kapcsolatokban alkalmazható, hanem a vállalatok és a fogyasztók közötti B2C kapcsolataiban is. A javaslatok egyik fontos eleme a fakultativitás. Egy, egy egyedül, egyedülálló rendszerről van szó, amely az összes országban életbe lépvén a tranzakciós költségeket van volna hivatva csökkenteni. A vállalatok ezen költségek viselésére teljes mértékben készek volna, különösen a határon túli kereskedelem ügyében. A KKV-k is elég jelentős átváltási költségekkel küzdködnek jelenleg. Tehát garantálhatná ez a rendelkezés, amennyiben életbe lép a fogyasztók kiszolgálásának magas színvonalát, és lehetővé tenné a vállalatok jó működését is, amennyiben kötelező érvényen életbe lép. Előrelátható. Akár a gazdasági követ, következmények, akár pedig a költségek vonatkozásában az önkéntes és fakultatív megvalósítása ennek a rendelkezésnek azt is magában foglalná, hogy a vállalatok maguk dönthetnek arról, hogy ezeket a jogi eh, kötelmeket érvényesítik-e a nemzeti, eh, tehát határokon belüli szerződésekre a költségek e, e, felosztása is kedvezőbbé válna, és a rendelkezések alkalmazása során e, alapvető fontossággal bír ez a vállalatok szemében. Az összes fontos, hogy az összes vállalatnak elegendő forrása legyen ezen fakultatív bevezetésére a szerződéseknek az országon belüli kereskedelemben. Úgy gondoljuk, hogy alapvető fontosságú, kidolgozni és favorizálni különböző követő és kísérő intézkedéseket eh, az európai adásvételi joggal összefüggésben, amely eh, európai vonatkozásban is tisztázna bizonyos járulékos kérdéseket. A szerződés mintákat az összes nyelvre érdemes lefordítani, és az alapvető jogi elemeket minden esetleges résztvevő rendelkezésére bocsátani, átlátható mintát alkotván ezzel, és kiegyensúlyozott megvalósítást ígérvén a vállalatoknak és a fogyasztóknak egyaránt. Ez érthetőbbé tenné a dolgokat, a fogyasztók jogait is például, a fogyasztók például a rendelkezések ismeretében hozhatnának döntéseket a szerződéskötésre is Másfelől támogatnánk az eddig jobban a KKV-kat, amelyek költségei ilyen formán csökkennének, mint erről korábban is beszéltem. Az előre meghatározott szerződéses költségeket ilyen formán jobban bele lehetne tervezni a vállalat működésébe, csökkenni a rendelkezés, csökkenteni a rendelkezések és a szabályok, az érvényben levő rendelkezések és szabályok bonyolultságát. Ez is haszonnal járna. Ahogyan a kollégák is mondták, nehéz a fogyasztók számára a szerződések összes kitételét végigolvasni, végigböngészni, és nehézségbe ütközik számokra az is, hogy fölmérjék, hogy ezek a rendelkezések visszaérésszerűek-e, vagy sem, illetve hogy melyek azok, amelyek visszaérésszerűek közülük. Így a résztvevők lehetőséget kapnának, hogy szerződéses szándékaikat a korábbinál jobban érvényesítsék. Így a nehézségeken jobban úrá lehet majd lenni. Meg vagyok győződve arról, hogy ezen e, járulékos eszközök hozzájárulnak ahhoz, hogy ez a fakultatív e, jog bevezetés e, nagyobb lehetőséget biztosít a jövőben. Olaszországban is ami alaptörvényünk, ahogyan korábban is említettem, a kereskedelmi kamarákat a szerződések vonatkozásában is különböző jogosultságokkal ruházza föl, és az ellenőrzést is lehetővé teszi, hogy a visszaérés visszaélésszerű klauzulákat, kitételeket a szerződésekben sérelmezzék. A kereskedelmi kamarák állami entitások, tehát pártatlanok, összehangolt szerződés mintákat készítenek elő a vállalkozásokkal és a fogyasztókkal egy egyetértésben, és integrált cselekvést vezetnek be, más intézményekkel összehangolva, például a versenyhivatal, a piac, felvigyázás ügyében és a kereskedelmi minisztériummal is együttműködésben. Az összes résztvevő fél részvételét tehát biztosíthatjuk a szerződések ügyében a szerződés mintában természetesen. Nem szerepelnek visszaélés jellegű kitételek, ez nagy mértékben segít a jogviták előzetes elkerülésében, a bizottság rendelkezésére is bocsátjuk ezeket a e, szerződésmintákat, e, amelyeket tárgyalásos alapon lehet rendezni, sőt a jogvitákat is könnyebb megoldani. A jogviták megoldása a, a, e, az online mediációs kapuk bevezetésével is egyszerűbbé és könnyebbé válik a jogviták jogon kívüli rendezésére. A kereskedelmi kamara ezen túlmenően részt vesz a szerződés minta terv kidolgozásában, sőt ennek hálózatba vonásával. Nyilvánosságra hozzuk az összes szerződés mintát, amelyeket így országos szinten közreadunk, vállalati szövetségek számára, a vállalatok számára is, és a fogyasztók számára is. Így a kereskedelmi kamara feladatának tekinti a szerződés minták eh, azon eh, terjesztését, amely jogorvoslati lehetőségeket is magában foglal. 18 kereskedelmi kamara vesz részt, minden kereskedelmi kamara a saját területén ebben az akcióban, mindegyikük előkészíti együttesen a szerződéseket a szakértőkkel, a konzultánsokkal egyeztetve, és összehangolva a vállalati szövetségekkel és a fogyasztói szövetségekkel is. Ezen szerződéseket előbb helyi szinten készítik elő, majd beterjesztik országos szintre, az Országos Bizottság számára, ahol a kamarák képviselői, a szakértők és a vállalat, Nemzeti Vállalati Szövetsége képviselői és a Nemzeti Fogyasztói Szövetség képviselői is részt vesznek a munkában a, természetesen a gazdaságfejlesztési minisztérium szakértői és megbizottai is részt vesznek a munkában. Először hagyják, majd pedig a websájton közrehagyják ezeket a mintákat és rendelkezés tervezeteket. Néhány számot mondanék 2008 és 2011 között a kereskedelmi kamara 44 különböző szerződés mintát dolgozott ki, különösen a kézműipar, az ingatlan vállalkozások, a szolgáltatások és a turizmus vonatkozásában. A visszaélés jellegű záradékokkal kapcsolatban is kidolgoztunk rendelkezéseket, illetve véleményeket. Nagy érdeklődés kísérte ezeket a témákat az elmúlt évek során, amikor is kidolgoztunk, de még nem hagytunk jóvá, 53 további szerződés mintát. Állandóan folyik a munka, amely egyre nagyobb érdeklődést vált ki az összes részvevők és szövetségek körében. Elmondhatnám, hogy a kereskedelmi kamara promóciós munkája és a különböző egyesületek részvételre való bevonása is szépen halad nemzeti országos szinten. Vállalatok és fogyasztói egyesületek részvételével úgy gondoljuk, hogy ez jó minta, jó modellként szolgálhatna európai szinten is. Az olasz példa, amelyet a bizottság javaslatokban magával tűzhet. Köszönöm szépen. Következő előadónk pedig McNeil professzor, a Guildhall chambers -el. Parancsoljon, öné a szó. Good, mo good morning. Jó kívánok! Ma én is a közös európai vételi jogról szeretnék beszélni. Eléggé sokat hallottunk erről, a kevjről, és Mindenek előtt szeretném kifejezni hálámat, hogy meghívtak ide, hiszen itt a gyakorlat és az elmélet találkozik. Én a Bristoli Egyetemen jogi professzor vagyok, ezen kívül még ügyvédi praxisom is van. Ügyvédként a gyakorlatban látom azt, amivel elméletileg foglalkozom, és emellett jogtanácsadóként is dolgozom. Ebben az összefüggésben szeretnék foglalkozni a vételi joggal, főleg a határokon átnyúló kereskedelemmel, a kereskedelmi és pénzügyi szolgáltatásokkal. Itt gondolok kis és nagy kereskedelmi szolgáltatásokra, pénzügyi szolgáltatásokra, és az egyik legnagyobb biztosítót, az AXÁT is jogi tanácsokkal látom el. Arról szeretnék szólni, hogy az üzlet mit vár a kötelmi jogtól. Itt kötelezettségekről és kockázatokról van szó. A üzletemberek elég gyakran szeretnék megnézni a szerződést, szeretnék tudni, hogy milyen kockázatokkal szembesülnek esetleg, és pedig úgy, hogy tanácsot kérnek házon belüli jogászoktól, vagy akár külsős tanácsadóktól. Tehát az üzletemberek eh, ilyen szempontokból nézik meg a szerződéseket, és eh, itt szembesülnek a jogbizonytalansággal is. Mindenképpen eh, beszámíthatóságot akarnak, és kiszámíthatóságot. Tehát, hogy kiderüljön, hogy mi lehet egy vita kimenetele, és lehetőleg minél kevesebb munkaidőt szeretnének vitákkal eltölteni. Az a dolguk, hogy pénzt keressenek, és nem az, hogy olvasanak. Azt szeretnék, azt várják a szerződés és a kötelmi jogtól, hogy csökkentse az időpazarlást. Tehát, hogy ne a részletekbe vesszenek el, hanem a tudatoképpeni dolgukkal foglalkozzanak. Nagyon fontos az üzletemberek számára, például a digitális tartalmak tekintetében, amikor teljesen új kifejezések születnek, tehát amíg ezeket megtanulják, az is jó sok időbe erül. Így szerintem ezeket eléggé nehéz, főleg a B2B kontextusban érthetővé alakítani a normál, szokványos üzletemberek számára. A közös európai vételi jog mellett a, B, a B2C szerződések szólnak. A tapasztalatom azt mondja, hogy nem kell a B2B-re kiterjeszteni a közös európai vételi jogot, hiszen újra találnánk fel a spanyol viaszt. Hogyha a tagállamoknak a, itt modelleknek, modellszerződéseket kínálnánk fel. Ezután néhány dolgot szeretnék szólni arról, hogy hogyan ítélem meg, mi is van a B2B szerződésekben, a közös európai vételi jog tervezetében. A közös európai vételi jog ideális esetben a nagyobb KKV-kre vonatkozik, Azonban eléggé gyakran mindkét oldalon, tehát az üzletben részesedő, szerződő partnerek között szakértők tárgyalnak. Ez pedig azt jelenti, hogy profik bizonyos terminológiával dolgoznak, és ezek a szakértők pedig kiismerik magukat a fogalom meghatározásokkal is. Hát szerintem ez nagyon jó érv. Tehát nagyon fontos az, hogy tudjuk, hogy a törvények igazából miről szólnak. Esetleg a fogalmak bírósági felülvizsgálata szükséges lenne, amikor bizonyos standard kifejezéseket más formában használnak. Vagy hogyha van mondjuk egy nagy vállalat, és akkor eszi nem eszi nem kap mást, elfből indul ki, és úgy használja a fogalmat, ahogy neki tetszik. Itt három elméleti rendszer képzelhető el, és az első diám igazából nem fogja át, amit én javaslok. Tehát itt a már meglévő fogalmak újrafogalmazásról, újraértelmezéséről lenne szó, de a B2B-ben már szó volt az egyéni legmegtárgyalt szerződések lehetőségéről is. Tehát ez lenne a legextrémebb forma, ez lenne a legdurvább bírósági jogi beavatkozás a fogalom meghatározás területén. Tehát általában a jogászok, a bírók használnak bizonyos kifejezéseket, azonban ezeknek megváltozhat a tartalma adott körülmények között. Tehát én azt javasolnám, hogy itt az egyoldalú fogalmak tekintetében legyünk inkább visszafogottak, tehát főleg amikor itt a büntetésekről van szó, bizonyos fél részéről. Tehát ez a lehetőségek spektruma. Számomra világos, hogy a közös európai vételi jog tervezete nagyon nagy lehetőséget ad a már meglévő, kialakult fogalmak újraértelmezésére. Nyilvánvalóan a közös európai vételi jog a tisztességen alapul, és a jó bizalmon, jó hiszeműségen. Ez azt mutatja, hogy megvan a feszültség a jóhiszeműség és a tisztességes kereskedelem között. A jognak pedig az lenne a feladata, hogy ezt a feszültséget valahogy enyhítse. Feszültség van abban az egyensúlyozásban is, amelyet a felek autonómiájának nevezünk, és a szerződéskötés szabadságának. A közös európai vételi jog nyitva hagyja a tisztességes kereskedelem és a jóhiszeműség fogalmát. Véleményem szerint két koncepcióval szembesülünk. Az egyik a nyitottság koncepciója, ez pedig a korábbi megvalósíthatósági tanulmányban és a korábbi tervezetekben is megjelenik. Az üzletemberek és a jogászaik pedig nagyon nehezen tudják értelmezni azt, hogy mi a másik fél érdeke. Tehát a fél érdeke igazából mindig a saját cégük érdeke, a saját alkalmazottaik érdeke. Mikor merülhet fel egy ilyen eset? A jóhiszeműség eh, vonatkozhat a B2C-re, de nagyon nehéz a B2B kontextusban eh, értelmezni. Vélemény szerint problémás a nem egyénileg megtárgyalt szerződések esete. Tehát itt nagyon tágértelmezősi lehetőség van. Számos javaslat itt a B2C-re vonatkozik. És uh, igazából a business to businessre nem annyira vonatkozik. De már hangsúlyoztam, hogy a jelenlegi európai vételi jog fogalom meghatározásai nagyon tágértelmezésre adnak lehetőséget. Máshogy értelmezhetik kis cégek, nagy cégek. Tehát számos vállalatnak a terminológiát máshogy értelmezik. És a nem egyénileg megtárgyalt szerződés is ide tartozik. A közös európai vételi jogban alapvetően egy bíró arra ügyel, hogy egy bizonyos terminus egyénileg vagy nem egyénileg megtárgyalt szerződésben szerepel. A legtöbb üzleti tárgyalás arról szól, hogy konkretizáljanak bizonyos dolgokat, például árakat, hitelfeltételeket. Tehát általában nem ezekről van vita véleményem szerint nagy a jogbizonytalanság a vállalatok számára, hogy nagyon tág a nem egyénileg megtárgyalt szerződés fogalma. A standard feltételek ismertek az irodalomból, és a B2C irodalomban általában az van, hogy a standard feltételek általában rossz dolgot képviselnek. Hiszen lehetséges ipari normákat, gazdasági normákat kialakítani, hogyha ismételt tranzakciók vannak, akkor ezek helyzete is megkönnyebbül. A jogi költségek is nagyon nagy mértékben csökkenhetnek, hogyha standard feltételek vannak értelmezhető terminológiával. Hogyha itt egy jól megírt szerződés esetében mégis jogvita alakul ki, akkor általában könnyebben megoldható a jogvita, mint hogyha egy otthon összeberhált szerződés esetében alakul ki jogvita. A vita megoldása is általában ilyenkor előrejelezhető. Tehát a B2B esetében nagyon jók ezek a standardizált szerződések a helyén való terminológiájukkal. Számos vitában, amikor kivételi záradékokról van szó, amikor értelmezzük kifejezéseket, akkor ez nagyon releváns. És uh, itt a közös európai vételi jog is foglalkozik az értelmezéssel. Itt uh, meg kell vizsgálnunk, hogy uh, ha közös cél, közös szándékok vannak, akkor Igazából ezt várják el az üzletemberek. A szerződések értelmezéséről szóló viták esetében. Tehát, hogyha van egy jó szerződés, akkor, mint említettem, nagyon hamar megoldhatók a viták. És a business-to-business kontextusra ezek alkalmazhatók. Az egyik fő aggályom itt a 17-es pontban van hiszen itt eh, a standardizált feltételeknek néha nagyon nehéz megfelelni. Nagyon sok időt és nagyon sok eh, pénzt kell szánni itt erre. Véleményem szerint nagyon nehéz eh, a fogyasztókat is megmozdítani bizonyos kontextusokban. A költségek pedig eh, mindenképpen figyelembe vendők a business to business kontextusban is. És szeretnék utalni arra, hogy ebben a kontextusban, hogyha egyszer aláírtunk egy dokumentumot, akkor az üzletember úgy gondolja, hogy az aláírt dokumentum már szerződés. Azonban eh, a kevj nem misztifikálja ezt az aláírást. Végezetül pedig a következő témára térnék át, hogyha olvasom közös európai vételi jogot, akár a business-to-business business esetekben is, feltűnik, hogy bizonytalanság lesz. És pedig eh, a tisztességes kereskedelem és a jó hiszeműség eh, miatt. És eh, itt például a 86-ban a tisztességtelenség a business to business esetében eh, ismét bizonytalanságra ad okot. És eh, bizonytalanabb, mint a B2C esetében. De meg kell néznünk azt is, hogy mit jelent az, hogy eltér. Tehát eh, itt igazából nagyon durva beavatkozás lenne ez, főleg a nagy vállalatok esetében. És a nagy vállalatok pedig valószínűleg nem fognak könnyen dönteni a közös európai vételi jog alkalmazása mellett. Éppen ezért, mert ez nem válik eh, realitássá az üzleti tranzakciók esetében. Tehát nem tudom, hogy mennyire bölcs dolog eh, így eladni valamit az üzleti közösségnek. A vételi joga foglalkozó szakemberek természetesen vizsgálják a várható hatásokat. Hatástanulmányok születtek, és a tisztességtelenség fogalmának tisztázása nagyon eltérő a szakemberek között. Na most zárásképpen nem vagyok meggyőződve, hogy a business to business igazából tárgyat képezheti a nek hiszen itt eléggé durván eh, avatkozna ez be a szerződéskötés szabadságába. De a fő aggályom a előreláthatatlanság és a jogbizonytalanság. Köszönöm szépen, hogy meghívtak, hogy hozzájárulhassak a vitához. Köszönöm szépen, Macmillan professzor úr a bizottság azzal a kérdéssel fordult hozzám, rövid kommentárral élhessen, de és utána meg fogom adni Bellinger úrnak a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Ha megengedik, angolul fogok szólni, mert hogy nagyon sok különböző nemzet képviselő vannak itt jelen. Mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani, hogy a bizottság is szót kapott. Én három fő pontra koncentrálnék ezek mind összefüggenek a tisztességtelen eh, szerződéses feltételekkel. Tehát fogyasztóvédelem színvonala. Hesseling professzor utalt arra, hogy teljes mértékben korrekt, és a bizottság eh, így is döntött, hogy eh, kövesse a tanácsait. Hesseling professzor saját maga említette, hogy nő a jogbizonytalanság, mivel a jelenlegi európai bírósági joggyakorlatot ezen a területen használhatjuk fel. Itt vannak fekete listák, szürke listák, és ezek pedig szükségesek a kiszámíthatóság tekintetében, ahogy McNeil úr is mondta. Tisztességtelen és feltételek tekintetében bizony nagyobb a jogbiztonság, de erről majd később don't expect a tsunami. De nem várjuk azt, hogy igazából szökőárként elöntenek minket az értelmezési kérdések. A Freiburger Kommunalbauten egy olyan eset volt, hogy itt a korábbi joggyakorlatot túlhaladtunk, és pedig a tisztességtelen szerződéses feltételek irányelve alapján. A Freiburger Kommunalbauten pedig azt mondta, hogy mi nem az általános záradékot akarjuk alkalmazni erre a konkrét esetre, hanem igazából csak a Nemzeti Bíróságnak adunk iránymutatást. És igazából ezt várjuk a kevjtől, hogy a nemzeti bíz, bíróságoknak adjanak iránymutatást. A második megjegyzésem a nyolcas fejezetben szerepel a fogyasztóvédelem és a szerződéses feltételek. Érdemes megjegyezni, hogy a kritika ellenére magasabb itt a fogyasztóvédelem, mint a tisztességtelen szerződéses feltételek irányelvében. Azért, mert hosszú, fekete és szürke záradékok vannak. Korábban csak egy indikatív jellegű lista volt. Most egy konkrét fekete és szürke lista van. A fekete az a bizonyítottan tisztességtelen, a szürke pedig a vélelmezetten tisztességtelen eljárás. És ahogy Pahl asszony mondta, itt egy jó megalapodás mindenképpen előrelépés. A listák sokkal hosszabbak. Hesselink úr említette, hogy 34 záradék van. És hogyha ezt összehasonlítjuk a 17 indikatív jellegű záradékkal, akkor ez mindenképpen előrelépés. A harmadik megjegyzésem, nagyon fontos, hogy ne csak a nyolcas fejezetre koncentráljunk, hiszen itt az egész eszköz más előírásokra is vonatkozik, amelyek úgy szintén foglalkoznak a tisztességtelen versennyel. És itt a 17-es a a B2B és a B2C tekintetében a kereskedőnek a, értesíteni kell a fogyasztót, hogy itt a standard feltételekkel történik az üzletkötés. Ez pedig kötelező. A negyedik megjegyzésem az átláthatóság. Az átláthatóság elve is szerepel, és figyelembe is kell venni, amikor megvizsgáljuk a tisztességtelen szerződéses feltételeket. Végezetül pedig tágabb értelmezésben részesül a nem egyénileg megtárgyott szerződés. Mit jelent ez összességében? Ez összességében azt jelenti, hogy itt a tisztességtelen szerződéses feltételek és a azt biztosítják, hogy a fogyasztóvédelem szintje magasabb, mint a jelenlegi irányelv alapján. De Pachl asszonynak igaza van, hogy figyelembe kell venni a nemzeti jogrendeket is. Pachl asszony számos nemzeti fogyasztóvédelmi példát esetet, amikor a nemzeti jog jobban védi a fogyasztókat, mint a közös európai vételi jog. Igaza van, de egy kicsit közelebbről megvizsgálva más a kép. Hogy egy kicsit közelebbről megvizsgáljuk ezeket, akkor elég hamar rájövünk, hogy a gyakorlati különbségek ezen példák között és a kevje között nagyon csekély mértékűek. Miért van így? Pahl asszony említett néhány esetet, eset, említett eseteket az osztrák jogterületéről, ahol a záradékok például egy szerződés automatikus meghosszabbítása tiltják meg, vagy az áremelést. És itt ezek szerepelnek a fekete listán is. Ez a közös európai védelmi, vételmi jogban pedig szürke listán van, nem fekete listán. A fekete lista azok szerepelnek, amelyek biztosan tisztességtelenek, a szürke listán pedig be kell bizonyítania a kereskedőnek, hogy nem tisztességtelen. És a gyakorlat ezen a téren pedig roppant bonyolult. Néhány nemzeti jogban bizonyos esetek fekete listán vannak, másban szürkén, és a kevjben is szürkén de ne csak a nyolcas fejezetre és a fekete listára koncentráljunk. Pachl asszony említett például belga eseteket is, és, és itt a 16-os lábjegyzetben olvashatjuk ezeket. Azt mondta, hogy a belga jog itt eh, haladást ért el, hiszen itt bizonyos esetek fekete listán vannak Belgiumban. Igen, de a keviben más pontok vonatkoznak rá. Tehát például a belga jog 2010. április 6-ának a négyes pontját, például a kevje a 106 és a 108-as pontban fedi le, és ugyanaz az eredmény. És most visszatérek a kiinduló pontomra, tehát ne csak a fekete és a szürke listákra figyeljünk, hanem holisztikusan közelítjük meg a kevjét. Ke Bachel asszony említette, hogy vannak bizonyos elszigetelt esetek bizonyos nemzeti jogokban. Ez így van, soha nem mondtuk, hogy ez nincs így. Azonban amit kijelentünk az az, hogyha megnézzük, hogy gyakorlatban milyen precíz definíciók vannak. Tehát, hogyha megnézzük a kevje egyéb rendelkezéseit, amelyek védik a fogyasztót, akkor igenis megállapíthatjuk, hogy vannak néhány elszigetelt nemzeti esetek, ahol nem részesülnek védelemben a fogyasztók, azonban vannak más fontos esetek, ahol a közös európai vételi jog magasabb szinten védi a fogyasztót, mint az adott nemzeti jog. Tehát ennyi szerettem volna mondani a fogyasztóvédelem szintjéről. Most a második megjegyzésem a digitális termékekre vonatkozik. Nagyon rövid leszek. Paklasszony is említette ezeket. Itt nagyon korszerű szabályokról van szó. Említett az amsterdami tanulmányt, amelyet mi is felhasználtunk, amikor a digitális szabályokat készítettük elő, és jogosan említette, hogy vannak más problémák a fogyasztók számára, és ezekkel is foglalkoztunk. Azonban itt a leglényegesebb pontom az az, hogy a problémák megoldása nem a kötelmi jog feladata. A problémák megoldása a szellemi tulajdonra vonatkozó jog és a magánélet sérthetetlenségre vonatkozó jog. És ezen a területen kell megoldást találnunk. A utolsó megjegyzésem a modell szer, szerződéses témára vonatkozik, tehát mindenképpen eh, tanulmányozunk, amit az olasz vendégünk mondott, a javaslatunkat egy közleménnyel egészítjük ki, és ebben pedig megfogalmazunk, hogy a kereskedelem, vagy pedig a szakmai tevékenység bizonyos területeire szeretnénk modell szerződéseket kidolgozni. Az Európai Parlament is tanulja, hogy pontosan ezt szeretnénk. Nagyon fontos az, hogy a bizottsági megközelítés adott legyen. A bizottság megközelítése pedig az, hogy szeretnénk kifejleszteni nor, európai norma szerződéseket, modellszerződéseket, szerződési feltételeket. És pedig a teljesen harmonizált fogyasztóvédelmi alapján, de más nem harmonizált, vagy minimálisan harmonizált jogszabályok alapján is azzal a problémával szembesülünk, hogy egy kereskedő mondjuk bizonyos modellszerződéseket alkalmaz, azonban a tisztességtelen szerződés feltételei mások két tagállamban. És itt a fogyasztó tagállama azt mondta, hogy engem nem érdekel a modell, a javasolt szerződés megsérti a saját jogszabályainkat, amelyek a tisztességtelen szerződéses feltételekre vonatkoznak. És itt a modell szerződés pedig nem ad jogbiztonságot. A modell szerződésnek az a lényeg, hogy jogbiztonságot adjon. Ez egy nagyon bonyolult dolog. Tehát, hogy a két szerződő félnek ugyanolyan egységes és ugyanolyan kedvező legyen egy modern szerződés, azt eléggé bonyolult elérni. De a modell szerződéseket lehet alkalmazni, és nem kell attól félni, hogy eltérnek a nemzeti szabályok. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen, Berlinger kolléga. Grazie, <clears throat> grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani szakértő barátainknak, hogy eljöttek és hozzászóltak. Rendkívül bonyolult a jogalkotási helyzet, még számos kitétel bizonytalan, de már az most biztosan látszik, hogy rendkívül fontos témáról van szó a belső piac fokozatos integrációja szempontjából és Európa sorsa alakulásának szempontjából. Gondolkodásaink kiinduló pontjául az szolgált, hogy Szeszkovics elnök úr, amikor a parlamenti bizottságunk előtt nyilatkozott, azt mondta, hogy a kis és középvállalatok 2%-a Európában mindössze folytat határon túli kereskedelmi tevékenységet, ez szinte a nullával egyenlő. A KKV-k gazdasági tevékenységének túlnyomó többsége a belső piacon majdnem nullát tesz ki. Ugye nem folytatható ez így tovább, nem képzelhető el, hogy a fogyasztók jó kínálatban részesülhessenek kül- külországok részéről ilyen kis mértékben. Ez ellenkezik a fogyasztók jogaival, és ellentétben áll a jó minőségű áruk piacra hozatalának elvével. Van egy rendkívül, sőt túlantúl kifejlett területi jellegük a KKV-knek, ez az első megjegyzésem. A másik az, hogy hogy Európa a nyelvek e, Európája, kontinense, és a különböző szerződések megszövegezésénél megállapítható, hogy e, jogalkotási ellenőrzés is szükséges, és már itt a nyelv problémája fölmerül, akadályt alkot, amikor e, előnyben akarjuk részesíteni a határon túli kereskedést meglehetősen sok időre van szükség ahhoz, hogy a jogalkotások sokféleségét valamiképpen egységes szintre hozzuk, és, joga, és jogi ellenőrzést tudjuk gyakorolni. Ebben a vonatkozásban döntés előtt állunk. A bizottság a maga részéről, az Európai Bizottság véleményt adott be, amelyet a mi parlamentünk is megszavazott egy korábban benyújtott jelentés alapján, amely a bizottságot arra készítette, hogy előre haladjon. Most az, abban kell döntenünk, hogy megemeljük-e a minimál küszöböt az európai terület egészére nézve kötelező rendelkezések ügyében. Ez volna az egyik megá- lehetséges megoldás a, a keret határozatok ügyében. Hogyan álljunk már most hozzá a szakértők és a fogyasztók képviselőinek álláspontjához? Itt is van megvalósítható döntés. Merre felé akarunk előre haladni? Mi fog történni? Úgy gondolom, hogy egyetlen szabálynak, és nem egy 28. törvénynek vagy kódexnek az igénylése, amely a nemzeti jog helyébe lép, a nemzeti rendek helyébe lép, ezt a mi minisztertanácsunk sosem fogadná el és akadémikus vitát folytatna politikai eredmény nélkül. Erről sem feledkezhetünk meg. Szakértő barátainknak hadd mondjam el, hogy a gondolataik rendkívül gazdagítóak voltak a vitában, de maradjunk a valóság talaján. A második kérdés, amit felvetek. Egyetértünk azzal a döntéssel, amelyet a parlamentünk bizonyos értelemben már elfogadott, elfogadott a ö, ö, eszköz fakultatív jellegét illetően, miután ugye nem lehet magasabb rendi jogszabály, miután minimum szabályokból indul ki, ami nem áll jellegű, tehát bizonyos rugalmasságot meg kell őriznünk a rendszerben. Ha nem így járunk el, ahogy az utolsó előadó elmondta, a rendszer megfojtja a szerződésekkel kapcsolatos szabadságjogokat. A szerződési jog, ahogyan már az egyetem első éves hallgatói is elmondhatják, az alapja a párt, ennek alapja a pártok, a részvevők önállósága. Általában rugalmas szerződésekre van szükség, amelyek hivatkozást sokat tesznek lehetővé, és nem túl kötelező jellegűek, és különböző védzáradékoknak kell biztosítaniuk az önállóságot, a felek önállóságot. Én hadd mondjam el a szakértőknek, akik persze azért jöttek el, hogy segítsenek nekünk, hogy tegyenek olyan javaslatokat, amelyek a bizottság javaslataival összhangban állnak ezt a szöveget nem hagyhatjuk figyelmen kívül. Változtatásokat javasolhatunk benne, de nem söpörhetjük félre. Tehát ebben a keretben kellene maradnunk, amikor az önállóságot tiszteletben tartjuk, és gyakorlati megoldásokat javasolunk. Ez, ez a második megjegyzésem. A harmadik megjegyzésem, amiről szeretnék részletesebben beszélni, ez a szerződésekkel kapcsolatos gazdasági modell. A bizottság ugye ma is hallhattuk a bizottság képviselőit. A parlament elkötelezett véleménynyilvánítását igényli a szerződés mintákkal kapcsolatban. Mintákról van szó, és nem kötelező szerződésekről. Minden, mindazonáltal ez iránymutatás jelentett mindazok számára, akik nem akarnak túlontúl messze menő szakmai tanulmányokat folytatni ebben a tárgykörben. Úgy gondolom, hogy a szerződés mint a javaslat és a szerződéses záradékokkal kapcsolatos minta természetesen különböző szerződéseket takar, amelyek segítségünkre lehetnek. Egy csomó eszközt nyújthatnának nekünk, amelyek csak korlátozottan volnának normatív jellegűek, és különböző alkalmakra szolgálnának. Úgyhogy a szakértőkhöz fordulok ezen kérdések ügyében. Köszönöm. Köszönöm szépen. Szeretnék csatlakozni rögtön Bellinger kollégához, és csak néhány pontot kiegészítőleg elmondani. Rendkívül érdekesnek tartottam a szakértők beszámolját, és mindenképpen egy opcionális európai jogszabálynak a megalkotása a szükségszerű következmények, hogy legyen mindezeknek. Az Európai Bíróságnak pedig nyilván az ítélkezési gyakorlatát, értelmezési gyakorlatát javítani kell. A bíróságnak a civilisztikai joggyakorlattáról el kell gondolkozni, és konkrét javaslatokat kell tennie, illetőleg tanácskoznia kell a bizottsággal is a szükséges lépésekről. Tautmajer úrnak teljesen igaza van, és ez teljesen vitathatatlan, hogy mindenki szeretné ezeket a modellszerződéseket, szerződéseket, nem csak mint a záradékok, a szerződéses feltételeket, hogyha az, az lenne persze jó, hogyha ezek közös jogon alapulnának, ameddig különböző jogrendek, jogszabályok vannak, és ezeken alapulnak a mintaszerződések, addig nem lesz túl sok hasznuk, és nyilvánvalóan különböző jogalkalmazáshoz fognak vezetni. Egy kérdésem lenne még McMill professzorhoz. A kérdésem arra gyakorlati problémára vonatkozik, hogy mi a B2B és mi a B2C. Gondoljuk el, hogy hogy néz ki ez egész egyszerűen a gyakorlatban. Hogyha én árut értékesítek magas értéken, például egy magas nagyértékű gépet, mondjuk 100 ezer eurós vételáron, akkor valószínűleg egy ilyen esetben a szerződéses partneremnek, aki feltehetőleg egy B2B szerződéses fél, ez, neki számtalan különböző, különös, tehát egyedi szerződési feltételt, megállapodást fogok biztosítani, tehát valószínűleg egy európai szerződéses jogra, vételjogra nem fogok támaszkodni, hanem a individuális egyéni részleteket bele fogom írni a különös rendelkezésekbe. Hogyha hűtőt gyártok, vagy hűtőkkel kereskedek az interneten, és azt megveszi egy ács, akkor felmerül a kérdés, hogy ez most egy B2B vagy B2C jogviszony. Azon kívül Ugye ez nyilván az alapján döntendő el, hogy otthon a műhelyében, az műhelyben helyezi el, és akkor B2B, vagy pedig a saját magánlakásában, és akkor B2C jogviszonyról beszélünk. Tehát egy ilyen esetben a praktikus különbségtétel a B2B és B2C jogviszonyokra vonatkozó szabályok között egyáltalán bármiféle célral értelemmel rendelkezik-e? Szerintem nem, mert hogy ugyanaz lenne az eset, hiszen én szolgáltatóként, kereskedőként ezt tudom dönteni, sőt sok esetben nem is tudom, hogy a, aki velem szembe jön, bejön a boltba, az most itt egy fogyasztó vagy egy másik vállalkozás. És Macmill professzornak kiegészítő, kiegészítés tagként, illetve a többieknek is azt mondanám, hogy röviden válaszoljanak, reggelnek a kérdésekre, mert már a szavazás közeledik, és nagyon nagy érdeklődéssel várunk itt a válaszokra. Hessling professzor kap elsőként szót. Köszönöm. Egyetértek a Berlinger úr megjegyzéseivel, és azzal a tényel, hogy a közös európai vételi jog fő célja az, hogy növelje a határokon átnyúló tranzakciókat, amely természetesen a gazdasági növekedés érdeke. Azonban nagyon fontos a fogyasztók érdekének védelme. El kell mondanom, hogy nagyon sok mindennel egyetértek, amit Burke mondott, de szerintem a fogyasztók jelentőségét a fogyasztók érdekeit eh, néha nem vezik megfegyelően figyelembe. Tehát a fogyasztóknak érdeke, hogy eh, a választék, a termékválaszték nagyobb legyen, és pedig olyan körülmények között vásárolhassanak, hogy védelemben részesülnek. Tehát, hogyha a fogyasztó azáltal veszít a jogaiból, mert Ausztriában ez a jog, másik országban az a jog, tehát eh, akkor ez szerintem éppen ezért azért nem feltétlenül jó, mert hogyha nincs jelen az ausztriai piacon egy termék, akkor az máshol elképzelhető, hogy jelen van, és így mindenképpen bővíti a fogyasztók választási lehetőségét. A másik megjegyzés is alapvető, álmodhatunk itt a teljes harmonizációról, de hogyha a tanács nem szavazza meg, akkor miért álmodjunk róla? most őszintén szólva, az alap ötlet, kiinduló ötlet az volt, hogy rosszak a nemzeti listák, de nyilván megvan az oka, hogy miért léteznek ezek a listák. Ez nem jelenti azt, hogy mások, akik egy ilyen rendszerhez csatlakoznának, megkapják ezt a lehetőséget, és szerintem az opcionális jog a megfelelő köztes megoldás itt a teljes harmonizáció és a semmi között. De Léne úrral is teljes mértékben egyetértek, hogy a B2B, B2C különbségtétel igazából a, egy, egy jellegzetesen értelmetlen dolog. És éppen ezzel foglalkozik az európai vételi jog tehát a megtárgyalt szerződések esetében. És igazából nem erről szól az javaslat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Pachlasson. Uh, yes, thank you very much. Köszönöm szépen. Egészen röviden válaszolnék Berlinger úr és Altmaier úr kérdésére. Itt uh, sajnos azt látjuk, hogy nincsen tisztességes hatástanulmány, hiszen a bizottság még nem jelezte, hogy a nemzeti jó hatások nehezednek majd rá. Tehát vannak bizonyos záradékok, fekete listák, és így tovább. Azonban ez tehát nem feltétlenül jó. Mondjuk az osztrák jogban az áremelkedést tiltó záradék nagyon jó véd, védelem, hiszen az európai jog alapján eh, a fogyasztó visszavonulhat a szerződéstől, elállhat a szerződéstől, és nem élvez védelmet. Nagyon jó, hogyha a szerződésben eh, tényekkel támasztjuk alá a feltételeket. És itt igazából az a helyzet van, hogy bizonyos helyzetben meg lehet sérteni a feltételeket. Tehát szerintem itt sokkal jobb, hogyha a bizottság erősebben, erőteljesebben figyelembe veszi az egyes tagállamok jogrendszereit, hiszen lényeges különbségek is lehetnek. A digitális szerződésekben nem a kötelmi jogban van a probléma, mondta a bizottság. De azt látom, hogy itt eléggé nagy a jogbizonytalanság és a inkoherencia. Éppen ezért vettünk be konkrét szabályokat a digitális tartalmak esetében. Számos tisztességtelen kizárási esetről tudunk, és az Amsterdami Egyetem tanulmánya is igazolta ezeket. És ez nem csak a fogyasztó számára káros, hanem kereskedők számára is káros lehet ebben a tekintetben. Az utolsó megjegyzésem Berlinger úr kérdésére választ, tehát a mintaszerződések kérdése szerintem nagyon fontos. Nagyon fontos, hogy az Európai Bizottság és a Parlament ne felejtse el, hogy a fogyasztói jogi irányelv igazából a releváns szempontok 80%-át harmonizálja. Tehát itt a fogyasztói online szerződésekről van szó. És szerintem itt igenis ez alapján lehetséges lenne mint a szerződéseket létrehozni. És jogi garanciát is kapnánk magas szinten. Tehát itt ebben a tekintetben nincs szükségünk opcionális eszközre. A szerződés feltételei fontosak is, és hogyha megvannak a listák, akkor ezeket igazából felhasználhatnánk egy szerszámos készletként. Szerintem ne felejtsük ezt el. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm szépen. Pompei asszony, és utána pedig Megmill úr. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy pozitívan állhatunk hozzá ehhez a kérdéshez. Egy olyan egységes rendszerhez, amely az európai szerződésjogokat szabályozná. E, véleményem szerint, hogy korábban is mondtam, egy, egyetlen egy ilyen rendszerre van szükség ahhoz, hogy az akadályokat e, megoldjuk Egyébként a szerződés mintákkal, vagy standard szerződésekkel kapcsolatban is érvényes ez, hogy egy egységes rendszert vezessünk be, amelyben mindenki osztozik, kvázi eh, eh, kötelező jelleggel. Egy eh, szerződéses záradék szabad fakultatív rendszerben különbözőképpen lenne értelmezhető a nemzeti jog fényében. Tehát ezek az eszközök akkor igazán hatékonyak, hogyha egységesek, különben gyenge hatásfokúak maradnak. Még akkor is, hogyha európai szinten egységesek, a különböző egyesületek e, és e, szövetségek egységesek ebben, e, nem nagyon léphető túl a nemzeti szint. Az ilyen eszközök felhasználhatósága minden esetre segítségünkre lesz egy olyan megoldásban, hogyha kötelezően vezetjük be őket, de úgy is, hogyha fakultatív megoldást találunk amely a fogyasztókat és a vállalatokat kevésbé köti. Megküli professzor kap zárásként szót, utána szavazunk. Köszönöm, rövid leszek. Ismét azt mondanám, hogy óriási a különbség a B2B és a B2C között. Tehát, hogy most a tagállami kötelmi jog jogot veszük figyelembe, vagy az európai vételi jogot. Két külön eszközről van szó. A kereskedelmi szerződés jog más. Ez nem ugyanaz az eszköz. Hiszen itt az előreláthatóság, kiszemíthatóság és a biztonság áll középpontban. A fogyasztói szerződési jog pedig az átláthatóságról szól. És a kettő között szerintem eléggé sok közös vonás van, de más az alapfilozófia. Szólnék a szerződéses feltételekről is. Hogyha itt a határokon átnyúló kereskedelemről beszélünk, és például, hogyha a tapasztalatom szerintem, a tapasztalataim szerint nagyon sokat alkalmazzák a határokon átnyúló kereskedelemben az európai előírásokat. Tehát nagyon fontos az, hogy ki a szállító, ki szállít, ki biztosít, hol vannak a kockázatok, tehát ezeket a feltételeket kell figyelembe venni. Fő agályom itt a bizottság tevékenységével kapcsolatban az, hogy mintaszerződéseket szeretnének létrehozni, és az inkább egy lentről felfelé való építkezés, mint egy fentről lefelé és a kritikusok, akik eh, érintettek lennének a mintaszerződések, eh, azok, eh, akik ismerik a kockázatokat, és szerintem nagyon jól fel vannak vértezve a kockázatok ellen. És Léne úr példája. Tehát, hogy mondjuk egy magán repülőgépet az interneten elad a gyártó más országba, ez lehet B2B és lehet B2C is. De ezt a kockázatot az üzletnek vállalnia kell. Tehát, hogyha valaki fogyasztóként vesz egy magárepülőt, az más. Tehát, hogyha házi használatra vesz valaki egy repülőgépet, akkor a Róma 1-es hatája alá esik, hogyha B2B, akkor itt vagy az európai vételi jogot, vagy a nemzeti kötelmi jogot választhatja a szerződés alapjául. Pillanatnyilag ez a helyzet. És hogyha elfogadják, ez nem fog változni a helyzet. Leményem szerint pedig nagyon fontos az, hogy ezt a két dolgot válaszuk ketté a B2B-t és a B2C-t, és a B2B-nek pedig vonzónak kell lenni a kis és a nagy vállalatok számára is, hogyha sikeres akar lenni. Köszönöm szépen, szeretnék köszönetet mondani valamennyi szakértőnknek. Lesz még két további workshopunk, meghallgatásunk a bizottsági javaslat tárgyában, és ősszel pedig a nemzeti parlamentek résztvevője lesz egy nagy rendezményünk, tehát az ezzel kapcsolatos vita tovább fog folytatni. Még egyszer köszönetet mondok mindenkinek. És most akkor áttérünk a szavazásra. Első pontunk a szavazás körében. Tein asszonynak az két jelentése, javaslata. Az első... Jó. Az Európai Unió Bírósága alapokmányának módosításáról szóló Európai Parlament és Tanácsi Rendeletre irányuló javaslat. Azt mondanám, hogy Tejnasszony szeretne még szólni, de alapvető előzetes megjegyzésem lenne, ami az előző szavazás tapasztalatain alapul, amikor is bizonyos többlet szavazatok voltak, hogy tesz, teszünk elő, elején, az elején egy tesztszavazást, és akkor ezáltal meg tudjuk állapítani, hogy minden frakció a őt megillető számban van-e képviseltetve a szavazás során. Ne legyen elektronikus? nem kérte senki, de mindenek ellenére most akkor egy tesztszavazást tartunk, leellenőrizzük a jelenlétet. Akkor téged még hozzászámolunk az eredményhez. 21 leadott szavazat van, és masszív kolléga, tehát összesen 22 22 szavazásra jogosultakban jelen. Összes. Miért 23? Tehát 21 plusz masszív kolléga 22. Body was not voting. Mrs. Speroni hat auch keine Karte. Das macht... Speroninak sincsen szavazókártyát, tehát akkor 23 szavazásra jogosult tag van jelen, tehát 23 szavazásra jogosult személy van jelen a teremben, 8 néppárti, 9 néppárti, 6 szocialista, 3 ALDE, 2 zöld, 1 ECR, 1 EFD, bocsánat, 2 EFD egy GUE képviselő jogosult tehát a szavazatra, és ez számszakilag számszakilag 24-et ad ki. Tehát 24-en vagyunk. Tejn asszonynak adom meg következőként a szót, parancsoljon. Csak azt szeretem volna mondani az első rendelettel kapcsolatban, ami az Európai Bíróság alapszabályának módosítására vonatkozik, hogy bizonyos dolgokat ugyan elértünk, de a legfontosabb pontot, további bíróknak a kinevezését nem sikerült elérnünk. Ez arra vezethető vissza pusztán, hogy a tagállamok ugyan egyetértettek abban, hogy további bírókra van szükség a munkatehernek a leküzdésére, de sajnálatos módon nagyon sok parlamenti megoldási javaslat ellenére eh, amelyek nagyon is innovatívak voltak, és illetőleg a Dán elnökségnek az innovatív megoldási javaslatai ellenére nem sikerült a tagállamoknak megállapodni abban, hogy ezek a további plusz bírók hogyan legyenek kinevezve, tehát mely tagállamokból érkezzenek. Ez nagyon sajnálatos, és nagyon reméljük, hogy ezt a témát a továbbiakban is napirenden fogjuk tudni tartani, és a tagállamok kooperatívabb, együttműködőbb magatartást fognak tanúsítani, hiszen gyakorlatilag a munka teher már elérte a bíróság terhelhetőségének a határát, és nyilván ebből a szempontból meg kell oldani ezt a kérdést, hogy mely tagállamból érkezzenek a bírók. Elnök, köszönöm szépen. Akkor van egy eljárásjogi kérdésem. A titkárság azt mondta, hogy, a, hogy azonos a szavazólista minden frakciónál. Hogyha ez az eset, akkor gyakorlatilag két szavazással elintézhetjük ezt a jelentést, tehát blogban szavazhatunk az előadónak a javaslatáról úgy, ahogy az a frakcióknak a szavazó listájában is, identikus szavazó listájában megjelenik. Tegyünk így? Rendben. Akkor ki támogatja az előadó javaslatát, kérem emelje fel a kezét, ki van ellene, ki tartózkodik, nincs tartózkodás, akkor az első témakörben elfogadok a javaslatot, és akkor a jogalkotási állásfoglalás indítványról szavazunk, ki van mellette, ki van ellene, ki tartózkodik, ugyanaz az egyhangú többség. Áttérünk a második javaslatra, itt is ugyanaz lenne az eljárásmód. Aki támogatja a javaslatát az előadónak, azt kérem emelje fel a kezét. Ki van ellene? Ki tartózkodik? Egyhangulag elfogadtuk, és itt is a jogalkotási állásfoglási indítvány ki támogatja, ki van ellene, ki tartózkodik, ezt is egyhangulag elfogadtuk, köszönhetően az előadó áldozatos munkájának. Most pedig áttérünk egy olyan témára, ami nem lesz ennyire harmonikus, ez Galló képviselőasszony jelentés az akta megállapodással kapcsolatban. Ezzel kapcsolatban már nincsen szükség további magyarázatra, tegnap már vitatkoztunk bőven erről, úgyhogy rögtön át is térünk a szavazásra. Azoknak, akik tegnap nem voltak jelen, azoknak elmondom, hogy ha megkapja a többséget a jelentés, eh, akkor, rend, akkor egyszerű a helyzet, hogyha nem kapja meg, akkor ez azt jelenti, hogy elutasítjuk ezt a jelentést, tehát ez azt jelenti, hogy a szakbizottság nem ért egyet a meg állapodással, és a titkárság módosítani fogja e, az ezzel kapcsolatos szakbizottsági indokolást is. És ebben a megváltoztatott formában fogjuk az INTA szakbizottságnak továbbítani a véleményt, tehát ez csak egy ilyen technikai megjegyzést. E, nem tudom, hogy a szocialista frakció részéről e, érkezett szóbeli módosító indítványt kezelni akarjuk, ez nem illik bele a eljárási szabályzatunkba, tehát ez lesz az eljárásmód. Szavazunk, és hogyha szükség van, akkor megfordítjuk az intencióját, a színezetét a véleménynek. Ketten, nincsenek, ketten nem hoznak magukkal a kártyájukkal, éppen ezért először is most nem elektronikusan szavazunk. Aki Galló asszonynak a véleményét támogatja, az emelje fel a kezét. Számoljuk meg. 90, 90, 90, Also wie viel haben wir jetzt dafür? Also neun dafür. Kilencen támogatják. Ki van ellene? Ja, oké. Okay. Also wir stimmen noch einmal. Rendben, akkor elektronikus úton szavazzunk. Ki van mellette? Ellenőrizzük elektronikusan. Tehát azt szeretnénk tudni, hogy hányan támogatják. No, das ist okay. Also doch. Es scheint Irritation zu geben. Wir kriegen das auch. Úgy tűnik, hogy itt is kis összezördülés van. Rendben, tehát akkor a szokásos elektronikus úton történő szavazásra kerül sor. Megnyitom a szavazást. Massip ellene volt, vagy támogatta, ugye? támogatta. Tehát tizen támogatták, tizenketten ellenzik, két, ketten tartózkodtak. Úgy gondolom, hogy ez lesz akkor a helyes eredmény. Tehát a Galló jelentést ebben a formában elutasítottuk, és a megbeszélt módosított formában fogjuk továbbítani majd a véleményt a illetékes szakbizottságnak. Ha szükséges, akkor kérem, hogy a nevemet vegyék le a tervezetről. Rendben, akkor levesszük a nevet, és az elnök lesz akkor az illetékes előadója véleménynek automatikusan szeretném kérni, hiszen a jogi szakbizottságnak egy képviselője fel kell szóljon a plénumon, hogy ezt valaki más vállalja, mert annak nincsen értelme, hogy én eh, a szakbizottságot eh, képviselem a saját legjobb meggyőződésem ellenében ebben a témában. Eh, Régner asszony esetleg átvehetné ezt a tisztet, hogyha kívánja. Rendben? Oké. Okay. Akkor ezt a pontot is lezártuk. A következő pont Wikström asszonynak a véleménye a fogyasztóvédelmi programról. Van ezzel kapcsolatban még hozzászólás? Nincs, akkor rögtön meg is indítjuk a szavazást. Hatos módosító indítvány Régner asszony tollából, aki támogatja, emelje fel a kezét. Ki van ellene? Tart. Elfogadtuk. Karim úr hetes módosítója ki van mellette? Ki van ellene? Elfogadtuk. Egyes módosító ki van mellette, ki van ellene. Elfogadtuk. Nyolcas Régner féle módosító ki van mellette, ellene. Számoljuk meg. Tehát ki van mellette még egyszer? Tizen vannak. Mellette ki van ellene. Tizen voltak ellene, tehát akkor elutasítottuk. Kilences mészáros féle módosító indítvány ki van mellette, ki van ellene. Elfogadtuk. Tízes mészáros féle módosító ki van mellette, ellene. Elfogadtuk. Tizenegyes módosító Kárin képviselő ki van mellette, ki van ellene, többség elutasította, elutasítottuk. Egyes kompromisszumos javaslat, két részben szavazok róla. Első rész ki van mellette, ki van ellene. Elfogadtuk. Második rész ki van mellette, ki van ellene. Elfogadtuk. Hármas módosító indítvány. Ki van mellette? Ellene? Elfogadtuk. 16-os módosító indítvány, Kárin képviselő tollából, ki van mellette, ki van ellene. Elutasítottuk. 15-ös Mészárosféle módosító, ki van mellette, ki van ellene. Elfogadtuk. 17-es Kárinféle módosító, ki van mellette, ki van ellene. Elutasítottuk. 18-as féle módosító, ki van mellette, ellene. Elutasítottuk. 19-es mellett, ki van ellene ki van. Elutasítottuk 20-as mellett ki van, ellene ki van. Elutasítottuk 4-es előadói módosító ki van mellette, ki van ellene. Elfogadtuk. 21-es módosító ki van mellette, ki van ellene. Elutasítottuk. 5-ös előadói módosító ki van mellette, ki van ellene. Elfogadtuk a vélemény összességében ki van mellette, ki van ellene, egy ember, és ki tartózkodik? Senki sem, tehát egy nem szavazattal elfogadtuk, gratulálunk az előadónak, áttérünk Régner asszonynak a véleményére. Így sincsen szükség további hozzáfűzendőkre, akkor átérünk a szavazásra. Első Stojanov féle módosító indítvány ki van mellette, ki van ellene, elfogadtuk. Kettes, Régner féle módosító, ki van mellette, ki van ellene. Elfogadtuk. Hármas, Kárén féle módosító, ki van mellette, ellene. Elfogadtuk. Ötös, elnézést, négyes, Kárén féle módosító, ki van mellette, ki van ellene. Elfogadtuk. Egyes kompromisszumos módosító, ki van mellette, ki van ellene. Elfogadtuk. nyolcas, mölcer féle módosító, ki van mellette, ellene Elutasítottuk. 9-es ki van mellette, ki van ellene. Elfogadtuk. 10-es ki van mellette, ki van ellene. Számoljuk meg. Tehát ki van a 10-es mellett. Ez a többség. Ki van ellene. Az előbbi volt a többségben, tehát elfogadtuk. 11-es Kárinféle módosító ki van mellette, ki van ellene elfogadtuk. 12-es Svievka úrféle módosító mellett ki van, ki ellenzi. Az utóbbi volt a többség, így hát elutasítottuk. 13-as Svievka úrféle módosító ki van mellette. Ki, van, ki ellenzi? Számoljuk meg. Tehát ki van mellette? 11-en vannak mellette, és ki van ellene? Ez is 11. Ebben az esetben elutasítottuk. 15-ös Kárinféle módosító ki van mellette. Ki van ellene? Elutasítottuk. Kettes kompromisszumos javaslat ki van mellette. Ki van ellene? Elfogadtuk a javaslat egészéről, ki van mellette, ki van ellene. Tartózkodás, akkor egyhangulag elfogadtuk ellenszavazat tartózkodás nélkül. Gratulálunk az előadónak, most pedig áttérünk Baldassar kollégának a véleményére. Itt sincsen előzetes megjegyzésre szükség, akkor rögtön szavazhatunk, rendben. Egyes kompromisszumos javaslat, ki van mellette? Ki van ellene? Egy valaki van ellene. Elfogadtuk tehát. Hármas kompromisszumos javaslat. Bocsánat, kettes kompromisszumos javaslat. Ki van mellette? Ki van ellene? Egy valaki van ellene, a többség tehát elfogadta. Hármas kompromisszumos javaslat, ki van mellette? Ki van ellene? Elfogadtuk. Négyes kompromisszumos javaslat ki van mellette? Ki van ellene? Egy valaki van ellene, elfogadtuk. Tízes mölcerféle módosító ki van mellette? Ki van ellene? Elutasítottuk. Tizenkettes, Régnerféle módosító. Bocsánat, elnézést, 11-es Régnerféle módosító ki van mellette? Ellene ki van? elutasítottuk. 12-es Régner féle módosítók, ki támogatja, ki ellenzi, elfogadtuk. 13-as Régner féle módosítók, ki van mellette, ki ellenzi, elutasítottuk. 14-es Mölcer féle módosító, ki van mellette, ki van ellene, elutasítottuk. És aztán a jogalkotás véleményről egészében, ki van mellette, ki van ellene. Egy ellenszavazat tartózkodás Kettő tartózkodás, három tartózkodás. Így hát ebben a formában döntöttünk. Következő témánk, Szvjevka úr jelentése. Itt egyetlen szavazásra van szükség. Itt a tárgyalásra szóló mandátumról szavazunk, aki Tadeusz szükség van előzetes megjegyzésre, parancsolj! Nem kívánom újra a vitát megnyitni, de azt el szeretném mondani, hogy egy olyan ponthoz érkeztünk, amikor a bizottságot meg szeretném kérni, hogy a tárgyalási mandátumot adja meg, és szeretnék minden árnyék előadónak is köszönetet mondani, illetőleg a bizottságnak, és természetesen a tanácsnak is a kitűnő együttműködésért, azért, hogy ilyen gyorsan tettünk előrelépéseket. Köszönöm szépen, a tanács is szót kért Parancsoljon! A soros elnökség kapja meg a szót. Um, Köszönöm, elnök úr. Szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy felszólhat a tanács is. A Brüsszel 1-es a civil és az igazságügyi együttműködés, a polgár és egy igazságügyi együttműködés egyik leglényegesebb sarokköve. Éppen ezért nagyon fontos, hogy egy eh, bírósági határozatot eh, egy másikban is eles, elismerjenek. Tehát az exekvatúra eljárás megszűnik. Nagyon fontos, hogy a Brüsszel egyes rendeletre általános megközelítést, holisztikus megközelítést alkalmazzunk. És a 2012. június 8-i tanácsülés pedig ezzel fog foglalkozni, és pedig a szöveggel és a preambulum bekezdéssel. A tanács nagyra értékeli a parlament és a tanács közötti nagyon gyümölcsöző együttműködés, és szeretném Zgyevka úrnak és az árnyék előadóknak megköszönni, hogy nagyon értékesen járultak hozzá a folyamat sikeréhez. Nagyon közel vagyunk a megoldáshoz, és remélem, hogy a parlamenttel a jövőben is kiváló együttműködésünk lesz. Köszönöm. Köszönöm szépen, akkor áttérünk a szavazásra. Aki támogatja a javaslatot, annak a készfeltartását kérem. Ki van ellene? Senki sincs ellene, tartózkodók nincsenek, ebben az esetben egyhangulag támogatjuk a tárgyalási mandátumot. Aztán vannak jogalappal kapcsolatos kérdések, Fosz kolléga, az előadó, megadom neki a szót, és utána szépen sorba ledolgozzuk a pontokat. Az első az árva művek engedélyezek felhasználása. Köszönöm szépen, Klaus Heiner, a jogi szakbizottság tegnap foglalkozott már ennek a jelentésnek a tartalmával, így hát a tartalommal kapcsolatban nem kívánok szólni. A bizottság az eredetileg 49-es és 56-os cikket kívánta jogalapként alkalmazni, és azt mondta, azt mondtuk, hogy jogalapot azt módosítani kell, a parlament jogi szolgálata a 114-es cikket javasolta, ugyanakkor az én információim szerint a bizottság a tanács, az előadók és az árnyék előadók abban állapodtak meg, hogy a 114-es cikkel melyet az 54, 53-as első bekezdés és 52-es cikke is jogalapként javaslásra kerül, azért, hogy a koherencia biztosítva legyen a szerzőjoggal kapcsolatos közösségi jogszabályokkal, és a bizottság javaslatát a 114-es és 1 es bekezdésre és a 62-es cikkelre vonatkozólag bekívánjuk venni az anyagba. Elnök, ha nincsen ellenvetés, akkor erről így döntöttünk, akkor átérünk a második pontra, és ez pedig a kétoldalú védzáradék és banánkereskedelmi stabilizációs mechanizmus végrehajtása Axel Foss parancsoljon itt. Két javaslatról van szó, általánosságban a kereskedelmi megállapodásokban vannak bilaterális védzáradékok, amelyek csak akkor lépnek hatályba, hogyha a jelentős károkat, jelentős károk bekövetkezte fenyeget. Itt egy olyan vét, vézáradékot kívánunk bevenni, ami a tengeren túli területeken is hatáját ki fogja fejteni az INTA szakbizottság a 349-es cikket is szeretné a 207 második bekezdése mellett jogalapként felvenni. Az elsődleges célja a jogalap megválasztásának az lenne, és a rendelettervezeteknek is az lenne, hogy ezeket a védzáradékokat stabilitási mechanizmusokká alakítsák át. Éppen ezért azt javasoljuk, hogy a 349-es cikket ne használjuk jogalapként, hanem a 200 Eh, hetes cikke második bekezdésénél maradjunk, mert hogy először is egy klasszikus eh, kereskedelmi politikai intézkedésről van szó, másodszorban pedig pusztán a formális átalakítás a cél tehát a vízáradékok formális mechanizmus, védelmi mechanizmusá való átalakításával. Itt különböző mechanizmusokat irányoznak elő a parlament részére, és a 207-es cikke ebben a tekintetben erősebb eszközt ad, mint a 349-es, éppen ezért a 207-es második bekezdés megtartása mellett érvelek, tehát gyakorlatilag azt mondja itt az előadó, hogy a bizottság által javasolt jogalap az teljesen kielégítő a banán stabilitási mechanizmus esetében. Van esetleg megjegyzés? Lichtenberger asszony nincsen, hogyha nincsen kifogás, akkor ezt így elhatározottnak tekintjük. Átérünk a következő napi rendi pontra, itt is a banánokról van szó. Ugyanaz az eset, parancsoljon. Itt sincsen kifogás, ebben az esetben e szerint eldöntöttük a dolgokat, utána áttérünk a mezőgazdasági vállalkozásokra, utolsó pont a közvetlen kifizetések a mezőgazdasági termelőknek. Itt itt a 43-as cikke második bekezdés javasolja joga, a jogalapként a bizottság. Mi a Júra, Júri Szakbizottság 42-es 43-as cikket is kiegészítő jogalapként javasoljuk, mert hogy a parlament és a tanács között kitárgyalt jogalapban bizonyos versenyjogi változások is lesznek, és az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlata értelmében bővíteni kellene a javaslatunkat, éppen ezért azt javasolnánk, hogy a 40 42-es eh, eh, cikkely mellett a 43-as második bekezdés is felvegyük jogalapként. Van -e esetleg kifogás, ellenvetés, más vélemény? Nincs, akkor ezt is elhatározottnak tekinthetjük. Gratulálok a kollégának. Most pedig áttérünk a 18. jelentésre a jogalkotás minőségének javításáról. Ezt az, hogy Das ist das, was ich gerade aufrufen. Mir steht hier was anderes. Kárim Karim jelentés az én napirendemen a következő pont. Vagy megcseréltük a sorrendet? Igen? Úgy tűnik, hogy megcseréltük. Akkor, amikor nem voltam itt, Svievka kolléga következik tehát, és utána pedig Kárim kolléga. Parancsoljon Svievka kolléga, ön jelentése az első. Köszönöm szépen, elnök úr. Sajnálom, hogy Karim úr elé furakodtam, de erről döntöttünk. Köszönöm szépen a megértését, a megértésüket. Egy vélemény a eszmecsere tárgya, amely egy nagyon is, nagyon is eh, furcsa bizottságjavaslatot tartalmaz. amely az uniós polgárok külföldi konzuli védelmével foglalkozik. Azt kell, hogy mondjam, hogy természetesen tudom, hogy évről évre az Európai Uniós polgároknak a mobilitása egyre inkább növekszik, nem csak az Európai Unión belül, hanem globális szinten is. Éppen ezért azt gondolom, hogy ez a javaslat a legjobb időpontban érkezett, hiszen az Európai Unió polgárainak konkrét fogható előnyt hoz jogvédelmet biztosít nekik, illetőleg biztosítja számukra azt a lehetőséget, hogy a konzuli szolgáltatásokat igénybe vegyék. A konzuli védelem természetesen már egy létező dolog, e, a tanácsnak egy határozat alapján ez már megvan, de nem old meg minden problémát, és nem mindig tudható, hogy a konzuli védelem az egyes konkrét esetekben milyen formában biztosítható. Itt egy olyan javaslattal állunk szemben, amely új megoldást kínál, és oda vezet, hogy a konzuli védelem jobb minőségű. Tehát a javaslat foglalkozik a konzuli védelemhez való hozzáféréssel, a konzuli szolgálatok közötti együttműködéssel és a válság helyzetekben nyújtandó segítséggel, valamint eh, bizonyos költségmegtakarítási szempontokat is tartalmaz. Ez azt jelenti, hogy néhányan itt talán két tejeket fogalmaznak meg, a javaslattal kapcsolatban, és talán azt mondják néhányan, hogy a költségnövekedést okoz a javaslat, és a konzuli szolgálatoknak a munkáját meg fogja nehezíteni, hiszen más tagállamokból érkező uniós polgárok ügyeit is el kell, hogy lássák, nem csak azokat, amelyekben illetékességgel rendelkeznek. A kérdés az, hogy hogy gyakran fog-e előfordulni az, hogy valaki más tagállamnak a konzulátusához fordul. Hogyha valaki elmegy nyaralni, akkor mm, lehetősége kell, hogy legyen arra, hogy más közelebbi konzulátushoz forduljon sem, mint a saját tagállamának konzulátusához. Tehát, hogyha egy turista nehéz helyzetbe kerül külföldön, például őrizetbe veszik, vagy valamilyen jogszerűtlenség éri őt, vagy éppenséggel elhalálozik, ami előfordul, a élete vagy az egészsége veszélyben van, akkor ezt meg kell, hogy előzzük, és éppen ezért értelmes dolog lenne, hogyha konzuli védelmet ebben az esetben minél egyszerűbben biztosítanánk neki. Különösen harmadik államokban, ahol egy Európai Uniós port polgár nem számíthat arra, hogy a saját kis Európai Uniós tagállamának konzulátusa ott működik azok az uniós polgárok, akik tartósan külföldön letelepettek, azok tudják, hogy mely konzulátus illetékes az ügyükben, és adott esetben akkor más, konzulátus, más konzulátushoz is fordulhatnak. Azok az üzletemberek, akik harmadik országokban kötnek üzleteket, folytatnak vállalkozási tevékenységet, valószínűleg a saját tagállamuk székhelye szerinti tagállamhoz fognak fordulni, és nem a, annak külföldi konzuli szolgálatához. A konzuli támogatás nem azt jelenti, hogy a származás szerinti ország már nem kell, hogy foglalkozzon a saját polgárával. Ez expressis verbis benne is van a szövegtervezetben. Valamilyen probléma esetén nyújtandó más tagállam által adandó konzuli támogatás nem jelenti uh, azt, uh, nem jelenti azt, hogy nem kap megfelelő segítséget a polgár. Így gyakorlatilag ez a más tagállambeli konzuli szolgálat, uh, ez csak ilyen vészhelyzeti segítséget nyújt, egyfajta sürgősségi ellátás, sürgősségi ellátást, felállítja a diagnózist, és ez már lehetővé teszi Eh, az adott érintett uniós polgár számára, hogy a saját tagállama konzuli szolgálatával ez alapján felvegye a szolgálatot. Nem szabad, hogy plusz költségektől vagy plusz munkatehertől féljünk, hiszen arról van szó, hogy az uniós polgárok bármely tagállam konzulátusán nála jobban tudják, hogy hogyan biztosítható számára a jogbiztonság, és ez adott esetben a kevesebb költséggel is jár. Tehát fontos, hogy a rendszer világosan működjön, de rugalmas is legyen, hiszen például valamilyen baleset esetén nem eh, mondható meg előre minden. Fontos, hogy a polgárokat támogassuk arról, hogy mely konzulátushoz fordulhatnak, és az is fontos egyidejűleg, hogy a konzulátusi dolgozók megfelelő képzésben részesüljenek annak érdekében, hogy ők maguk is tudják, hogy egy bizonyos konkrét helyzetben hogyan kell reagálniuk. Az is fontos, hogy a konzuli szolgáltatásokhoz való eh, hozzáférés mindenki számára világos legyen. Vannak olyan eh, országok, amelyik, amelyek nem rendelkeznek mindenhol konzuli eh, képviselettel, illetve valahol csak tiszteletbeli konzullal rendelkeznek. Természetesen kell, hogy legyenek bizonyos iránymutatások, hogy mely esetekben lehet vagy kell a konzulátushoz fordulni, de nem kell, hogy ez egy egy végleges lista legyen, egy taxatív felsorolás. Fontos, hogy a rugalmasságot megőrizzük a konzuli szolgáltatások esetében. Hogyha az a fontos, hogy a család egy uniós polgár balesete vagy elhalálozása esetén segítséget kapjon, akkor fontos az, hogy a nyelvi kérdéseket is rendezzük, a különböző országokban érvényes szokásokat ismerjük egy ilyen nehéz helyzetben, és így tudjunk a helyzetet kezelni. Úgy gondolom, hogy erre egy pragmatikus, értelmes megoldást találtam. Egy további elem, ami fontos számára, az a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok kérdése. Összefoglalóan azt lehet elmondani, hogy a bizottsági javaslat véleményem szerint az uniós polgároknak egy plusz előnyhöz vezet, és megerősíti azt, hogy az Európai Unió gondoskodik a saját polgárairól függetlenül attól, hogy melyik harmadik államban tartózkodnak. Ezzel egyidejűleg bizonyos alapelveket is felállít a javaslat, hogy ezek a konzuli védelem, ennek a konzuli védelemnek hogyan kell működnie, és meg erősíti a szolidaritás alapelvét is. Szeretném még elmondani a kedves kollégáknak, hogy június 15-ig lehet módosítókat beadni. Elnök, Tejna asszony parancsoljon. Ja, ich hab... Igen, lenne egy kérdésem a jelentéstevőhöz, hiszen mindig a konzuli védelemről beszélt, és pedig úgynevezett szükséghelyzetben, és hogy ne legyen eh, kizárólagos lista de a konzulátusokon más okból is fáradoznak. Tehát, hogyha valaki állandóan egy harmadik országban van, és ott igénybe szeretne venni a nagykövetségen bizonyos jogi szolgáltatásokat, mint tehát csak is akkor adhat eh, ez az ember, aki jelentkezik egy jogi szakvizsgával és akkor ennek pedig plusz költségei vannak. Tehát mi a helyzet, hogyha mondjuk egy francia elmegy Kanadában a német nagykövetségre, és ott francia szerződéses ügyekben, hiszen ezekért is illetékesek a konzulátusok, és segítséget kér. Tehát nem lenne jobb, hogyha lenne valamilyen lista hogy mi is a szükség helyzet, És hogyha a szükséghelyzeten túl megy valami, akkor igazából azt a nagykövetség nem tudja megoldani, mert nincs a kapacitás, tehát nincs a megfelelően képzett jogi személyzete. És már egy nagy tagállam, amely a világ szinte összes harmadik államában jelen van, Németország, és a saját frakciómban én is hallottam, hogy a kisebb tagállamok polgárai, tehát van olyan, melynek 40 országban van képviselete, vagy még kevesebben. Hát ezek eh, bármelyik eh, harmadik országban a német, brit vagy a francia nagykövetségekhez vagy konzulátusokhoz eh, fordulhatnak. De ez természetesen növeli a költségeket, ez növeli a munkaterhet, és hogyha mondjuk én német jegyzőként egy olyan eh, problémával szembesülök, hogy szükségem van a német konzulátus segítségére, vegyük Kanadát példaként, hiszen ott állandóan élnek német állampolgárok, tehát ott már nagyon nehéz volt sőt évekig is tarthatott, hogy az ember megkapja a megfelelő dokumentumokat. És az biztos, hogy ez egy óriási plusz teher lenne a nagykövetségek és a konzulátusok számára, tehát semmi kifogásom ezzel ellen, hogy ne legyen eh, esetleges segítségnyújtás, tehát természetesen ez, ez, ez működik, tehát nálunk is vannak előírások, hogy kinek mondjuk mennyi pénzt lehet szükséghelyzetben adni, de itt mondjuk akik rendszeresen a harmadik országban élnek, mondjuk Kanadában is rendre a német nagykövetségre szaladgálnak az ügyes bajos dolgaik intézéseihez. Radikális javaslat az lenne, hogy ne legyen nemzeti nagykövetség külképviselet, hanem európai képviselet legyen, és ez lenne valószínűleg a leghatékonyabb, de valószínűleg ez még egy-két évtizedbe beletelik. A bizottság kért még szót, és utána az előadó. Köszönöm szépen. Mindenek előtt szeretnék a kérdésekre válaszolni, és utána tennék megjegyzést is a módosítókhoz. Tehát jogi szolgálat, vagy dokumentumok hitelesítése, vagy egyéb ilyen, tehát egyéb ilyen közjegyzői feladat, tehát a 23-as cikk a konzuli védelemről szól, és nincsen egy zárt lista. Tehát itt igazából ez csak egy gyakorlati tapasztalatokon nyugvó lista, és tipikus eseteket sorol fel, amelyek előfordulhatnak a gyakorlatban. És úgy gondoljuk, hogy ezek az esetek azok, amelyek leggyakrabban érintik az állampolgárokat. És elképzelhető, hogy ilyen közjegyzői hitelesítések nem mondjuk ennek a német követségre. Tehát a konzuli védelemről még elmondanám, hogy a tagállamokon nagyon eltérő fogalmak vannak erről. Tehát például a britek a közjegyzői szolgálatokat semmi esetre sem tekintik a konzuli védelem részének. Itt vannak bizonyos esetek azonban nem kimerítő a lista. A jelenlegi helyzetben nem érezzük úgy, hogy kész lennének a nagykövetsége konzulátusok ezekre a feladatokra az elkövetkezendő évek során. Úgy gondolom, hogy még korai lenne ilyen dolgokat javasolni. Először is az Európai Unión belül kell megtenni a szükséges lépéseket, és azután megnézhetjük, hogy működik-e ez külföldön. Úgy gondolom, hogy ez volt az egyik leglényegesebb probléma. De megvizsgáltuk ezt egy hatástanulmányban, és úgy döntöttük, hogy nem megyünk tovább. Egy általános megjegyzés a módosítókról és a javasolt jelentésről. Szeretném megköszönni a jelentős tevőnek, hogy az európai átláthatóság és szolidaritás érdekében szólod fel. Tehát nagyon fontos az, hogy az európaiakat ne hagyjuk egyedül, ne hagyjuk magukra a harmadik országokban a nemzetiségüktől függetlenül. Néhány módosító viszont világosá teszi, hogy itt információról is szó van, tehát informálni kell a konzulátusokat és a polgárokat is. Még két rövid megjegyzésem lenne, ahol egy kicsit jobban habozunk, több a kétségünk. Az egyik a komitológiai eljárás alkalmazása itt. Itt ez a négyes módosítóban van, a 25B kapcsolatában, de gondolok itt a 15-ös módosítóra is. Tehát miért nem akarunk itt a mellékletek esetében komitológiát? Itt különféle űrlapokról van szó. Tehát, hogyha valaki visszatérítést szeretne egy tagállamból, akkor erre van egy űrlap, ezt ki lehet tölteni, hogy milyen szolgáltatásra van szükség, tehát lehet, hogy evakuálni kellett valakit, drága volt a repülőjegy, igen. Tehát a másik, hogyha nem tudjuk kikalkulálni az összeget, akkor általány összegek vannak. Tehát ezer eurót lehet kérni egy evakuáció esetében, és vannak másfajta tételek is. Hát lehet érvelni úgy, hogy van infláció, ezeket lehet növelni, de úgy gondoljuk, hogy egy indexálási rendszer sokkal egyszerűbb lenne, mint a komitológiai eljárás, hiszen a komitológiát a tagállamok sem szeretik nagyon. A második kisebb módosító, amelyet kommentálni szeretnék, az az ötös. Azt javasoltuk, hogy ezt töröljék. Ez a hozzáférhető képviselet témája. Tehát hogyha nincs egy polgárnak saját nagykövetsége vagy konzulátusa, az egy dolog, viszont hogyha nem tudja elérni a másik tagállam, a nagy tagállam konzulátusát, az is ugyanide tartozik. Tehát mondjuk, hogy Pekingben van egy képviselet, egy külképviselet, viszont Kínának egy eldugott szögletében lakik az az EU-s állampolgár, és akkor nagyon sokat kellene utazni, hogy eléri a pekingi külképviseletet. Tehát itt az elérhető képviselet is nagyon lényeges, hiszen mire megyünk azzal, hogyha nem érjük el? És itt a hármas cikk kettes bekezdését enyhén módosítanám. Én azt mondanám, hogy hogyha a polgár nem tud eljutni egy napon belül és vissza, a képviseletig is vissza. Tehát, hogyha valaki nem tud eljutni a pekingi külképviseletre egy napon belül és visszajutni, akkor fennáll a nem elérhetőség tényállása. Természetesen érthetjük, hogy különféle módon interpretálhatjuk itt a fogalommeghatározásokat, de szerintem a hozzáférhető képviselet a polgár számára is érthető fogalom. Köszönöm szépen, és most megkérném kollégámat, hogyha van hozzáfűzni valója, akkor tegye meg. Köszönöm. Yes, thank you very much. Köszönöm szépen, hogy megkaptam az esélyt. Rögtön azt mondanám, hogy eh, a külügyi szolgálatnál is osztjuk a bizottság agájait, és hangsúlyozni szeretném, hogy ez a javaslat és a hatástanulmány nagyon más gazdasági és pénzügyi helyzetben született meg. Ahogy ez erre nagyon helyesen utalt elnök úr, jó lenne, hogyha a külügyi szolgálat bármivel tudna folgálózni, de sajnos az igazság az, hogy nincs pénzünk. Hogy ilyen részleteiben foglalkozunk a dologgal, és itt ez az irányelv tervezet nem veszi figyelembe, hogy milyen nyomás és stressz alá kerülnének az Európai Unió külképviseletei. Számos tagállam főleg azok, amelyeknek csekélyebb a konzuli hálózatuk, a nagyobbakhoz fordulnának a harmadik országokban. De szeretném hangsúlyozni azt is, hogy a konzuli segítség mm, számos országban kötelezettség, másokban nem. Most nem nevezem meg azokat az országokat, hol kötelező, hol nem kötelező a konzuli védelem, de egy európai polgár egy harmadik államban mondjuk elmegy egy nagykövetséget konzulátushoz, és utána pedig azzal szembesül, hogy hát sajnáljuk, a mi jogrendünk alapján mi téged nem képviselünk. Végezetül pedig a helyi megállapodásokról szólnék helyi megállapodások másfajta diszkriminációt is létrehozhatnak, hogyha nem az összes szempontot veszük figyelembe. Emlékeztetnék arra, hogy a konzuli védelem a tagállamok felelőssége. Nincsen európai előírás arról, hogy egy másik tagállam polgárának külképviseleti védelmet kell adni, és gondolom, hogy néhány tagállam nem is akarna ilyet. Köszönöm. Köszönöm szépen. Szvijevka úr. Bardzo dziękuję. E, przede wszystkim... Köszönöm szépen. Először is szeretném elmondani Alexandrának, aki így fontos kérdésekről szólt, a költségmegosztás kérdéséről. Az ezzel kapcsolatos aggodalmakat osztom ami pedig a konzuli védelemnek egy taxatív listához való kötését illeti. Itt ugye több dolog hangzott el, kerüljön bele az irányelv, be legyen rugalmas, stb. Szerezünk be jogi szakvéleményt. Az a helyzet, hogy a tagállamok egymás között kell, hogy megegyezzenek az alapelvekben, és utána azt be kell tartani, hogyha a legtöbb tagállam, például Németország, Franciaország, Olaszország vagy Nagy-Britannia sok konzuli képviselettel rendelkezik világszerte, akkor logik, akkor ugye ez logikus, hiszen nekik számtalan polgárok utazik szerte szét a világba. Kisebb országok kevesebb képviselettel rendelkeznek, vagy egyáltalán nem rendelkeznek, és ennek az államnak a polgárai így egyáltalán nem részesülhetnek konzuli védelemben. Tehát jó lenne, hogyha ezen a téren jogbiztonságot alakítanánk ki, és nem akarjuk itt a lehetetlent valóra váltani, hanem egyszerűen csak egy megfelelő konzuli védelmet kívánok mindenkinek biztosítani. Köszönöm a bizottsági képviselő megjegyzéseit És szeretném neki elmondani, hogy nem fogunk olyan megoldásokat javasolni, amelyek az adminisztratív teher növekedéséhez vezetnek, hiszen pontosan ezzel ellentétes a célunk. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. A módosítók benyújtásának határideje június 15-e. Rendben. Áttérünk Kárim kolléga jelentésére. Parancsoljon. Thank you. Uh, this is my report. Köszönöm elnök úr. Most a saját témámról szeretnék szólni, és ez pedig a múlt hónapban nagyon aktuális volt. És a mai jelentésemet szeretném előadni a jogalkotás minőségének javításáról. Itt az ideje, hogy az első sárga kártyás eljárásunkat elindítjuk a bizottsággal és a nemzeti parlamentekkel. A nemzeti parlamentek közül már 12-en nyújtottak be véleményt, hogy ezt a mechanizmust elindítsak, amelyet a Lisszaboni szerződés irányoz elő. Itt Sefcsovics biztos dönteni fog, hogy most uh, a bizottság lép vagy nem lép a nemzeti parlamentek kérés alapján. Nagyon fontos, hogy ez a mechanizmus működjön. Fontos, hogy hatékonyan működjön. De a dolog lényege a szubszidiaritás elve, hiszen uh, számos uh, szinten történik az Európai Unióban a kormányzás. A nemzeti parlamenteknek meg kell adni a lehetőséget, hogy megvizsgálják a javaslatokat, és hogy esetleges aggájaiknak is hangot adjanak. Ezt a szerződések is garantálják. Elég gyakran nagy nyomás nehezedik a tagállamokra, és nem tudnak ellentmondani. Azonban elnök úr mégiscsak kiábrándító, hogy három évbe telt, amíg sikerült az első sárga kártyát elérni. És a név pedig a labdarúgásból származik. De azért, hogy három év elteljen, hogy egy focipályán egy bíró előhúzzon egy sárga lapot, hát ez azért egy kicsit furcsa. Tehát itt nem arról van szó a sárga kártyával, a sárga lappal, hogy vétót jelentsenek be a nemzeti parlamentek, ez arról szól, hogy bizonyos agályaiknak adhassanak hangot. A jelentésemben az Európai Parlamentet, a bizottságot és a nemzeti parlamenteket szólítom fel, hogy működjenek együtt, hogy megoldjanak olyan problémákat, amelyeket a nemzeti parlamentek tapasztalnak a folyamatban történő részvételük során. Szeretném a három oldal közötti hármas beszédet erősíteni és létfontosságú, hogy jól működjenek ezek a mechanizmusok. Végezetül, elnök úr, kollégák figyelmét is felhívnám az IPEX felülvizsgált honlapjára, ahol megtalálhatók a nemzeti parlamentek aggájai, és mindenkit bátorítanék, hogy vegyen részre, részt ebben a szubszidiaritási gyakorlatban, és hogy mélyedjen el a lehetséges eredményekkel. Most nem akarom itt a labdarúgást nagyon forszírozni, de áttérek a jelentésem második felére. Itt intelligens jogalkotásról beszélnék, és a szabályzások, szabályzási terek minimalizálását. Örülök annak, hogy itt van a bizottság képviselője, itt van, és Vannak kivételek, amelyek megfelelőek is, például a kis és középvállalatoknál, ez pedig egy eh, kulcs elem a kommunikációban. Az új elfogadott mechanizmus alapján a bizottság a javaslatok alapján a mikrovállalkozásokat eh, kivételben részesíti. Ez a megközelítés eh, fantasztikus löket a kisebb vállalatok számára. Már láttuk, hogy mi mindent lehet elérni a terhek csökkentése érdekében, hogyha csökkentjük a KKV-kre nehezedő terheket. Igazából 2 milliárd eurót takaríthatunk meg a KKV-knek, ez pedig nagymértékben előmozdítja növekedésüket. A jelentésemben akkor üdvözlöm ezt a fejlődést, és további kivételeket is szeretnék, ami azt mutatja, hogy működik a politika. Azonban van egy aggályom a kivételekkel tekintetében. A jogalkotás mindig közérthető legyen, ismerjük azt az elképzelést, hogy a törvény megfeleli, hogy, hogy megfelelni a törvénynek egy kisvállalat tízszer annyit költ, mint egy nagyvállalat. Nagyon fontos, hogy érthető, hozzáférhető információkat juttassunk el a KKV-khez. Tehát fordítsák meg a bizonyítás terhét. Hiszen a kisvállalatokra ez óriási terhet ró, és nagyon nehéz megvalósítaniuk. A, igazából csak a nagyvállalatok engedhetik ezt meg maguknak. A politikai fejlődésnek mindenképpen a kis és középvállalatokat kellene támogatni. Egy további elem a jelentésemben a hatástanulmányokra vonatkozik mindenképpen eh, a líder, líder jelentésre építsük, amely kiváló. És a parlamentben remélem támogatást kap a javaslatom. Remélem, hogy eh, az Európai Parlamentben a társ bizottságok is egyetértenek velünk, és hogy minél hamarabb eh, megszületnek a hatástanulmányok hiszen ez segíti majd a szakbizottságokat abban, hogy jobban megvizsgálják az anyagok természetét és kihatásait. A bizottságtól rutin hatásvizsgálatokat szoktunk kapni, de ez is nagyon nagy lépést jelent. A bizonyított tényeken alapuló jogalkotásban. A alkalmazás kérdés az egész Európai Unióban problémás. És nagyon fontos az, hogy ne legyenek a tagállamoknak további terhei. Az intézmények sikeresen csökkentették a bürokráciát az általunk is támogatott jogalkotás segítségével. Azonban ne vezessünk be különbségeket a tagállamok között. Éppen ezért felszólítom a bizottságot, hogy a saját felelősségében könnyítse meg a tagállamok dolgát a jogszabályok átültetésénél és alkalmazásánál. És így európai szinten is könnyebb lesz a dolog. A jelentésemben van még egy pont, amely Sefcovics alelnök kijelentésével egybe esik, tehát csökkenteni kell a bürokratikus terhezet, terve, terheket, és meg kell vizsgálni, hogy ez hogyan lehet. A Stoiber csoport azon fáradozik, hogy csökkentse a terhet, és csökkentse a cégekre nehezedő anyagi súlyt is. hogyha az alkalmazási költségeket, átültetési költségeket és csökkentsük, legyen ez az egyik célunk, és ezzel tényleg segítjük majd a vállalatainkat. Ezzel számos tagállam a tanácsban egyetért, és ezt a véleményüket kifejezésre is juttatták. A parlament kövessen hasonló irányvonalat, tehát a bizottság is vizsgálja át az összes adminisztrációs terhet, hogy megfelelő baráti üzleti környezetet hozzunk létre vállalatainknak. Köszönöm. Vielen herzlichen Dank. Köszönöm szépen. Hozzászólók, Lichtenberger asszony, Tein asszony, Tein asszony, parancsoljon. Ja, nur... Csak két pontot emelnék ki. Először is azt szeretném elmondani, hogy nagyon is sajnálatosnak tartom, hogy a Stoiber munkacsoportnak az ered, eredményei, én őt nagyon szívesen olvasom, Stoiber urat, azokat a, és ezeket az eredményeket a bizottság csak kevéssé veszi figyelembe, és a nagyon sok munkacsoport által megfogalmazott javaslatból mindez idáig nagyon kevés valósult meg a jogaszabályalkotási eljárások keretében, tehát már sokkal több előrelépést vártunk eddig. Ami pedig a szubszidiaritást illeti, és ez az első sárga kártya, intenzíven foglalkoztam ezzel a témával, különösen annak németországi érvényesülésével. Itt önkritikusaknak kell lennünk, nálunk otthon Németországban jól lehet, évekkel ezelőtt bejelentették már, a tartományoknak nagyon hosszú időre volt szükségük ahhoz, hogy megfelelő eljárásokat eh, hozzanak létre a jogalkotási folyamatban Eh, hogy hogyan is érvényesítik a szubszidiétás elvét. A nagy, tagáll, a nagy tartományok azok gyorsabbak voltak, a saját eh, tartományon Berlin háromnegyed évet igényelt ahhoz, hogy hatályba léptesse a szükséges eljárásokat aztán maguk, eh, úgy az eljárások ugye el kellett, hogy induljanak ezt követően, eh, mi szövetségi államként nagyobb problémával rendelkezünk, mint a központosított tagállamok, tehát a nem központosított tagállamoknak eh, nehezére esik megvalósítani ezt. A 8 hetes határidő betartása nem volt Németországban probléma, még a szabadságolások ellenére sem. A a szövetségi felső kamara is megvizsgálta a kérdést, és teljesen világos, hogyha megnézzük a megvalósítást, hogy a kis és közepes méretű tagállamok nem képesek teljesíteni ezt a határidőt, ez teljesen nyilvánvaló, hogyha megnézem a Németországban hány hivatalos helyet kellett létrehozni azért, hogy megfelelő időben érkezzenek meg a megfelelő adatok a megfelelő helyre, és mindez megfelelő költségen, akkor nyilvánvaló, hogy Málta vagy más kis tagállamok teljesen le vannak terhelve, és megoldhatatlan probléma állnak, és nem feltétlen uralkodik megfelelő ismeret azzal kapcsolatban, hogy milyen folyamatok vannak, jogalkotási folyamatok az adott tagállamban vannak kisebb, közepes tagállamok, akik most már megnézhetik a nagyobb tagállamoknak az ezzel kapcsolatos állásfoglalását, és megmondhatják azt, hogy csatlakozom az állásfoglaláshoz, annél anélkül tehát, hogy saját állásfoglás elkészítésére időt és pénzt fecsérelnék el. Megállapítottam, hogy ez a lehetőség ez nem ismert annyira a tagállamok számára. Lichtenberger asszony mondja azt, hogy ezt az oldatát javíthatjuk, tehát számunkra parlamenti képviselők számára fontos lenne ezt a nyilvánosság számára ismerté tenni, utalni kellene erre a honlapra, Apex oldalra, amely nem annyira ismert. A kollégákat arra kérem tehát, hogy tegyék azt, amit én is tettem, ismertessék ezt az oldalt, és összességében azt gondolom, hogy ez elegendő. Indőközben megváltoztattam a véleményemet, és úgy gondolom, hogy a politikai frakt hogy a politikai frakcióknak, például a Bundestagban el kell mondaniuk, hogy a ti saját állásfoglalásotokat liberális politikusként egyeztetlennek kell adott esetben más tagállamok liberális politikusaival is, illetőleg az is problémát okozhat, hogyha az adott politikus az ellenzékben vagy éppenséggel kormányon van egy másik tagállamban, és ott a másik országban kormányon lévő adott frakcióba tartozó politikus nem ugyanazt gondolja. Hát ezek nyilván egyeztetési problémák, de ezzel ez is foglalkozni kell időközben most már más politikai többségek vannak, ami szövetségi tartományainkban Németországban. Két szavazatot adhat le minden egyes tartomány, és részben az a helyzet alakult ki, hogy csak egyetlen egy állásfoglalás érkezett, és csak egyetlen egy pont ezzel, mert hogy ezt hozta a tartományoknak a többsége, akik ugye nem a kormányerőt adják Németországban. Ez Németországban téma, hogyha központosított államok ebben a kérdésben előnyben vannak, hiszen ők rögtön két pontot kapnak, hogyha egységes véleménye tudnak fellépni. Tehát itt egy alapvető problémáról van szó, egy rendszer szintű problémáról, és annak az lesz az eredménye végül, hogy végül meg kell néznünk, hogy mely tagállamban éppen ki van kormányon, és véletlenül az a saját politikai családunkba tartozik-e, és hogyha így van, akkor felhívjuk, egyeztetünk vele. Hogyha megnézzük a nemzeti parlamentek belévő képviseleket, képvisel, képviselőket, és megnézzük, hogy kinek a telefonszáma áll rendelkezésre, akkor nagyon szomorú a helyzet, tehát igazából adott esetben a saját politikai családunkon belül sincsenek meg a megfelelő csatornák, kapcsolatok, nagyon kevés nemzeti parlamenti képviselő érkezik például a mi ALDE európai rendezvényeinkre. Összességében kevés ember érkezik egy ilyen pártgyűlésre a saját pártom esetében is, amely ráadásul nem is a legnagyobb párt európai szinten. Tehát nagyon sok olyan háttérbeli akadály van, ami ahhoz vezet, hogy ennek a szociálirányítási elvnek az európai szintű megvalósítása a gyakorlatban nem működik. Köszönöm. A Lichtenberg. Lichtenberger asszony. Um, yeah, uh... Igen, egészen röviden a szubszidiaritási mechanizmusról. Igaz, hogy uh, a legkisebb tagállamokban is uh, a kormányzatok nagyon gyorsan olyan helyzetbe kerülnek, hogy agályokat jelentsenek be. Ami a szubszidiaritás alapján történik az az, hogy az egész átláthatóbb lesz, hiszen a tanács teljes mértékben átláthatatlan, semmilyen információ nem kerül ki, hogyha valakit nem ismersz, aki megint ismer valakit. Ezt pedig én katasztrófának tartom. Tehát, hogyha a szubszidiaritás mechanizmusa úgy működik, hogy az átláthatóság nagyobb lesz, hogyha a döntések átláthatósága átlátható lesz, akkor ez már pozitív. Számomra ez volt az első oka annak, hogy a konvent alatt ki is jelentettem, legalábbis már egy lépést megtettünk abba az irányba, hogy ne néhány kormány alkalmazott mindenféle szubróza megállapodást kössön. És az a lényeg, hogyha problémája van egy kormányzatnak, akkor legalábbis egy parlamenti vitát lefolytassanak a tagállamokban. Ez megnöveli az átláthatóságot. Hogy most a mechanizmus intelligens, szakpolitikailag jó, az egy másik kérdés, de most ezt nem is szeretném most megvált, megválaszolni, de az átláthatóság számomra roppant fontos. Esetleg ennek uszájában, néhány tagállamban elérhetünk egy olyan politikát, hogy a kormányok tevékenysége is átlátható lesz a tanácsban. Hiszen, hogyha itt egy ilyen ülés jegyzőkönyvét elhozza nekem a titkos beépített emberem, akkor néha felteszem magamnak a kérdést, hogy hogyan jutnak néhány tagállamon olyan következtetésekre, amelyek szakmailag sem helytállóak. De Karim kollégához lenne még egy megjegyzésem. Örülök, hogy fáradozik a KKV-k érdekében, de számomra vannak fogyasztók is, és teljesen normális emberek. Azt kívánom magamnak, hogy őket is egy kicsit vegye figyelembe a, állás, a véleményében. Köszönöm. Köszönöm szépen. Részemről néhány rövid megjegyzés. A központi probléma az a kommunikáció a nemzeti parlamentekkel. Ez nem működik. Ennek gyakorlati oka van azok, akik nemzetközi szinten kommunikálnak, azok a koszakok, és ők nem foglalkoznak jogalkotással, tehát nem is tudják, hogy a bizottság adott esetben mit, mit javasol, mivel foglalkozik. Ők politikai utazásokon vannak, politikai kapcsolatokat építenek, és a tárgyilagos érdemi témákkal nem foglalkoznak. Ők a nemzetközi kapcsolatokon dolgoznak. A személyes kapcsolatok itt megvannak, és hogyha hogyha például egy Bundestag képviselő fel akar hívni egy francia nemzetgyűlésbeli kollégát, akkor nagyon sokat kell keresni a telefonszámot, tehát nincsenek itt kapcsolatok, és az érdemi kérdésekkel nem is foglalkozik az, aki ilyen nemzetközi kapcsolatokat épít. Ez a helyzet. Úgy gondolom, hogy végül a szubszidiaritással kapcsolatos kereseteknek a bírósági benyújtása az nagyon érdekes dolog lesz, hiszen akkor ezzel kapcsolatban a szubszidiaritás kérdésével kapcsolatban saját ítélkezési gyakorlata lesz a bíróságnak. Úgy gondolom, hogy néhány évig, akár évtizedig el fog tartani, amíg itt megfelelő joggyakorlat alakul ki. Stutlik úr, a bizottság részéről kap következőként szót. Thank you very much, Mr. Chairman, and we... Köszönöm szépen. Elnök úr, mi is örülnénk, hogyha mi is azt láthatnánk, amit jelzett az előadó. Tehát mi mindenképpen fáradozunk, hogy a KKV-kre és a mikrovállalatokra nehezedő terheket csökkentsük. Igazolhatom, hogy a erősebb KKV teszt a bizottság támogatását élvezi. A már meglévő agenda mellett szeretnénk még kijelenteni, hogy továbbra is szeretnénk csökkenteni az adminisztrációs terheket, éppen ezért intenzíven foglalkozunk azzal, hogy csökkentsük az üzletre nehezedő terheket. És elképzelhető, hogy igazából néhány esetben nem is teherről, hanem csak bosszantó információ nyújtási kötelezettségről van szó. A foga, a, a folyamat végén legyenek a végfelhasználók. Ez is egy fajta megközelítésünk, és a verseny képességi tanács februári következtetéseiben ez is kiemelésre került. Tehát hogyan garantáljuk, hogy ez egy üzlet alapú megközelítés lesz? Tehát a német, svéd, brit, holland vállalatok, és a többi tagállamok vállalatai esetében is a bizottság egy egész EU-t átfogó köz, általános közkonzultációt indított el, és kíváncsi, hogy mely rendeletek, mely jogszabályok a legbosszantóbbak, legmegterhelőbbek a vállalatok számára. A bizottság pedig eh, mindenképpen eh, szeretne egy ütemtervet létrehozni, hogy hogyan csökkentse ezeket a terheket. A múlt novemberi jelentésben is olvashattuk, hogy lesz majd egy úgynevezett eredménykijelző, ahol pedig megtudhatjuk, hogy mely tagállamban milyen hatékony intézkedések születtek a terhek csökkenése érdekében. Nagyon reméljük, hogy előmozdíthatjuk majd ezt az agendát, és reméljük, hogy nem sokára konkrét eredménye is lesznek. Köszönöm. Köszönöm szépen, Karin kolléga. Elnök úr, köszönöm. Alexander Tyne nagyon fontos megjegyzéseket tett. In relation to the practicalities of trying to... Hiszen nagyon fontos az, hogy a nemzeti parlamentekkel érdekeltek legyünk együttműködni. A bizottságunk tagjai és a többi szakbizottság tagja is közvetlen tapasztalatokkal rendelkeznek, hogy eh, hogyan lehet a nemzeti parlamentekkel megfelelő párbeszédet kialakítani. Hogy úgy alakuljon a jogalkotása, hogy ők is szeretnék. Igazából hálátlan feladatról van szó, de miért is tesszük ezt? megvannak a szerződések, és a szerződések pedig formalizálják a folyamatokat. És ezeket a folyamatokat szeretnénk most előmozdítani. Mindenképpen eh, formálisan is fáradoznunk kell a folyamat sikeréért. Egy áramvonalas folyamatra van szükségünk, amelyet megtárgyalunk a nemzeti parlamentekkel. Amennyiben ők minél korábban jelzik véleményüket, álláspontjukat, sőt, még esetleg ennél tovább is mennek, és hogyha megkapják tőlünk a jogalkotási anyagokat, akkor igazából nem akarják mindenképpen a lehető legmagasabb harmonizációt elérni. Néhány tagállamunkban, a saját országomban is, az egyik oka annak, hogy létezik az Európai Unió, hogy megengedje a nemzeti parlamenteknek azt a jogalkotást, ami nem lesz népszerű. És az Európai Unióra lehet mindig hivatkozni. Tehát ha valami otthon nem tetszik a polgároknak, akkor az a magyarázat, hogy ez az EU-tól jön. Ezért létezik az Európai Unió számos országban. És itt viszont felmerül a kérdés, hogy a nemzeti parlamentek megkérdezhetik, hogy mit tettek itt azon változások érdekében, amelyről szóltak. És uh, itt pedig azt látjuk, hogy uh, itt ezt a gold platinget folytatjuk, tehát igazából uh, letakarjuk a dolog lényegét, patyomként falukat építünk. Ez pedig egy uh, olyan dolog, amelyről meg vagyok győződve, hogy uh, befolyásolja a nemzeti parlamentek gondolkodását. És pedig eh, remélhetőleg abba az irányba, hogy úgy gondolják, hogy eh, az európai jogalkotáshoz minél hamarabb hozzá kell fűzni megjegyzéseiket. Fontos az, hogy eh, a képviselők, az európai képviselők jó szándékkal akarnak együttműködni nemzeti parlamentjeikkel. És ez nyilván a nemzeti parlamentek tagjainak is érdekében áll azok a tagállamok, ahol ezen az alapon kialakultak személyes kapcsolatok, nagyon jól működtetik ezt. De ez nem elég, és pont ezt akarjuk itt most megtenni. Reménykedem, elnök úr, a már észlelhető fejlődési tendenciák alapján. És erről majd később. De még annyit szeretnék mondani, hogy június 22-e a módosítók benyújtásának határideje, tehát van még egy pár hét, hogy a kollégák előterjesztenek módosítókat. Az összeset nagyon alaposan át fogom tanulmányozni, és megpróbálom őket elhelyezni a jelentésemben. Köszönöm. Köszönöm. szépen a módosítók benyújtásának határideje június 22-e. Rendben. Akkor ezt is ledolgoztuk áttérünk a Lichtenberger asszony jelentésével kapcsolatos külügyi szolgálati állásfoglalásra. A külügyi szolgálatnak adom meg a szót. Ez a 38-as napirendi pont. Nincs itt senki a külügyi szolgálat részéről. Elnézést a jogi szolgálat részéről. Akkor ön kezdi el a jogi szolgálat helyett, Lichtenberger asszony. Köszönöm szépen, hogy még egyszer foglalkozunk ezzel a kérdéssel. Sajnos nincsen túl sok kolléga már jelen a teremben. A döntő kérdés az, ugye, hogy a jogi szolgálatnak most megkaptuk az állásfoglalását, és ez a jogi állásfoglalás többnyire, többé-kevésbé azt foglalja össze, és azt erősíti meg, amit én és más kollégák mondtak. Diaspora urat szeretném megkérni, nem tudom hol van. hogy szolgáljon rövid magyarázattal arra vonatkozóan, hogy hogyan látják a helyzetet. Hogyha emlékeznek, arról van szó, hogy a tanács vitatta azt, hogy az Európai Unió itt kompetenciával rendelkezik, illetékességgel rendelkezik, vagy hatáskörrel, és itt csak is a tagállamoknak van hatáskörük a cselekvésre, mondta a tanács. Az Európai Parlament és az európai intézményeknek itt nincsen a részvételre lehetőségük, mondta a tanács. Én ezt nem tartottam helyén valónak, és megkértük a jogi szolgálatot, hogy szolgáljon magyarázattal, hogy ezzel kapcsolatban milyen álláspontot képvisel. Elnök, köszönöm szépen, akkor önnek adom meg a szót a jogi szolgálatnak. Merci beaucoup, monsieur le président, merci beaucoup. Nagyon köszönöm, Lichtenberger asszony. Örülök, hogy szólhatok az önök bizottsága színe előtt. Én a ö, jogi vélemény ígyében a külkapcsolati vezető vagyok, és e, ebbeli minőségemben szeretnék beszélni. Két problémát látok. Egy lényegi problémát, mely szerint milyenek a kapcsolatok az Európai Unió és a tagállamok között. Ez a hatáskör kérdését veti föl, kizárólagos vagy megosztott hatáskörről van ez szó. Szóval a másik kérdés, amit megvizsgáltunk, eljárási jellegű, milyen témákban van kapcsolat az Európai Unió és harmadik országok között. Tehát a kérdés, ami felvetődik, melyek a nem, azok a nemzetközi jogi alanyok, amelyeknek ebben a megállapodásban közre kell működniük. Először is engedjék meg, hogy három elemet három fontos elemet jelezzek az elemzésünk számára. A Hágai 1980-as hat egyezményhez való csatlakozás ügyében. Az egyik a nem gyermekek jogellenes elvitele, külföldre vitele ügyében a családjogi kérdésekbe ütközik ez a kérdés. A második elem, második fontos elem az, hogy a hágai egyezmény úgy rendelkezik, hogy bármely állam csatlakozik ehhez a hágai egyezményhez, az egyezmény bármely másik szerződő fele részéről egy elfogadó nyilatkozat kell a csatlakozáshoz. Ez fontos elem, aminek a lényegét majd látni fogjuk később. A harmadik megjegyzés az, hogy csak államok lehetnek szerződéses felei ennek az egyezménynek nemzetközi jogi szempontból nem lehetséges, hogy nemzetközi szervezetek, mint például az Európai Unió csatlakozzanak ehhez az egyezményhez. Tehát a lényegi kérdésre vonatkozóan, hogy kizárólagos vagy megosztott hatáskört találunk-e. Megvizsgáltuk, és az Európai Bíróság joggyakorlatából az derül ki, hogy van már specifikus jogrendszer ebben az ügyben az Európai Unióban. A 2201-es rendelet 2003-ból úgy rendelkezik, hogy a hatáskör és illetékesség családjogi kérdésekben és szülői felelősség kérdésében az 1903 per 2007-es rendeletet, 2003-as rendeletet hatályon kívül helyezi. Tehát ez fedi le a bizottság által javasolt területet. A 1980-as hágai egyezményre való utalás például a 11-es cikkelje ennek a rendeletnek utal erre a hágai egyezményre ezeket a szabályokat, mint uniós belső szabályokat tekinti az Európai Bíróság joggyakorlata. Tehát az Európai Unió kizárólagos kül, külső hatáskörrel rendelkezik ennek a kérdésnek a vonatkozásában. Tehát az Európai Unió kizárólagos jogkörrel bír. Ami a második kérdést illeti, eljárásjogi kérdést, tehát hogy mely nemzetközi jogi alanyok cselekedhetnek, ez részben megoldódik. Mert miután az Európai Unió illetékes és hatásköre van, alapvetően szabad ebben az ügyben véleményt nyilvánítania. Mi a kérdés már most, hogyha külső harmadik állam is csatlakozni kíván? Az Európai Unió hatásköre a döntő, és nem tagállami hatáskör, tehát az Európai Unió megadhatja a jogot bármely tagállamának, amely a négy, illetve nyolc harmadik tagállam ügyében elfogadó nyilatkozatot tehet. Köszönöm, elnök úr, köszönöm, Lichtenberg asszony. Köszönöm szépen, Lichtenberger asszony. Nos, úgy gondolom, hogy a saját eljárásunk esetében ez azt jelenteni, hogy a parlamenti folyamatot eh, folytatjuk, és az elkövetkezendő ülésen döntést hozunk a meglévő anyagról. Úgy gondolom, hogy végső soron csak a tagállamok részéről egy részéről csak bizonyos embereknek a külön véleményén alapulhat az ő álláspontjuk, és ez jogilag fenntarthatatlan. Tehát mi a saját parlamenti munkákban fenntartjuk az eddig folytatott utat, és nem engedhetjük meg, hogy egy ilyen fontos témában formális okokból vita keletkezzen. Alapvetően amúgy is a ratifikáció szintre fog aztán emelkedni az egész kérdés, tehát most ne vacakoljunk, úgyhogy úgy gondolom, ezt jövő alkalommal tegyük fel a napirendre. Rendben. Tejnasszony, és aztán a bizottság. Igen, mivel a hágai konferencián a parlament megfigyelője vagyok, szeretném megkérdezni, hogy most akkor mi van, hogyha veszekszik a két intézmény. Tehát amíg lezajlik az eljárás, a tagállamok meg ragaszkodnak a saját jogi értelmezésükhöz. Tehát konkrétan akkor mi lesz? Tehát mi lefolytattuk az eljárást, ez folytatódik, akkor is, hogyha a tagállamok ellenállást tanúsítanak? Bizottság? Szalaszható majd. Asszony. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a Júri Bizottságnak, hogy aktív ezen a téren. Addig, amíg eh, az összes jogi szempontot átvizsgáljuk. A bizottság teljes mértékben támogatja a jogi szolgálat álláspontját. Így van. Ez az Európai Unió külügyi politikájának kompetenciája harmadik országokkal foglalkozik a gyermekek elrablásának tekintetében. Ezt már korábbi javaslataink is mutatták. Egyetértünk az előadóval abban is, hogy most arra kell koncentrálnunk, hogy az európai gyermekek érdekeit védjük, akiket eh, vélelmezhetően elraboltak ezekbe az országokba. A gyermekek elrablásáról szóló nemzetközi hágai egyezmény megfelelő keretet bizony, biztosít annak, hogy visszajuttassák a gyermekeket. Meg vagyunk győződve róla, hogy az Európai Uniónak garantálnia kellene az összes EU-s gyermeknek ezt a jogot, függetlenül attól, hogy mely tagállamból rabolták el őket kijelenthetjük, hogy a tanács munkacsoportjának a szintjén vannak olyan delegációk, amelyek ellenállnak, azonban a bizottság szilárd marad ebben a tekintetben. Úgy véljük, hogy szükségünk van az Európai Unió kompetenciájára ezen a téren, a családok területén. Emlékeztetni szeretném önöket, hogy még akkor is, hogyha egyetértünk a kompetencia kérdésében, itt az összes tagállam egyhangú támogatására van szükségük. Még akkor is, hogyha egyetértünk a politikai fontosságban, az összes tagállamra szükségünk van. De minden esetre elégedettek vagyunk a bizottság részéről, hogy osztjuk a jogi szempontokat is. Köszönöm. Ugyanazt a következtetést vonom ebből le, mint Lichtenberger asszony. De most kaptam az információt, hogy a tanács kért minket, nem a bizottság, hogy adjuk le a véleményüket, de tudom, hogy a név, az egyhangúság fontos, és akkor a tanácsban felmerült a Dán probléma, az automatikus opt-out kérdése. Tehát ez probléma, de remélem, hogy a következő elnökség ezt megoldhatja. Egy kicsit nehéz a dánoknak most, hogy ne avatkozzanak bele itt a polgári jogokba. Hallottam én is ezt, mert a titkárság mondta, de és igazából nem értem, hogy mi a helyzet, hiszen van bizottsági dokumentum, megkaptuk, írtunk egy jelentést, ezt az elnökök konferenciája jóvá hagyta, tehát az én logikám alapján a dolog halad, de a tanácsot nem érdekli. De folytatjuk a munkánkat, és hogyha a tanács nem foglalkozik vele, akkor pedig panaszt teszünk, keresetet nyújtunk be a bíróság, az Európai Bírósághoz. Tehát nekem az a véleményem, hogy folytassuk. Éppen ezért azt mondanám, hogy folytassuk a munkát, és nézzük meg, hogy mi történik. Jó, akkor ezt az esetet is megtárgyaltuk, akkor áttérünk a 40-esre. Lichtenberger asszony. Ja, das ist Shellgas und der alte Punkt von gestern, der da auch nicht mehr behandelt wird. Palagáz, igen. Tehát a palagáz tekintetében benyújtottam egy javaslatot, és a létező törvényes feltételekre előírásokra utalok ezen a téren, és még arra is utalok, hogy eh, hogyan lehet itt még, eh, hol lehet még kérdés az Európai Unió részéről itt a végrehajtás tekintetében. Elsősorban olyan törvényes kérdésekről van szó, mint a környezeti kihatások, tehát a palagáz kinyerésének a problémai irdatlan mennyiségű vizet használnak fel a gáz kinyeréshez, ez pedig a vízháztartást is befolyásolhatja, szennyeződhet a talajvíz, és így tovább. A megfelelő európai környezetvédelmi jogszabályok alapján kell ezt megoldani. Azonban az is fontos, hogy a lehető legjobb technikát alkalmazzuk, a hozzáférhető technikát. Ne legyen itt öreg, elavult technológia, amely csak problémákat okoz. Ami még döntő, az az, hogy mivel ez a technológia roppant összetett, és egy laikus számára szinte áttekinthetetlen. El kell gondolkoznunk a bizonyítási teher megfordításán. És arra is figyelnünk kell, hogy az átláthatóság kérdéseit szempontjait is betartsák. Hiszen a kanadai, észak-afrikai tapasztalatok azt mutatják, hogy a nemzetközi egyezményeket, mint az Orhuszi egyezményt, nem igazán tartják be. Itt azon törvényes előírásokról van szó, amelyek érintettek, és amelyek véleményem szerint az egész véleményben mérvadóak a palagáz esetében. Köszönöm. Danke, Köszönöm szépen módosítók beadásának határideje június 4-e, akkor az utolsó pont, a szubszidiaritás, itt egy hatalmas lista van előttünk. Jó, utána erre is rátérünk. Is it on? Yes. Now it is on. Okay. Most be van kapcsolva. Tehát a tragikus kitörésekből és balesetekből az offshore technika alkalmazása során az következik, hogy bizonyos jogszabályokat erősebben előtérbe kell helyezni, tehát minimális szabályozásban kellene megállapodni, minimális előírásokban európai szinten annak érdekében, hogy itt a tisztességtelen konkurencia dömpingét el tudjuk kerülni, és nyilvánvalóan nők biztonságot is biztosítani kell. Azt támogatom, hogy azt is vegyük figyelembe, hogy ezen a területen olyan extrém károk keletkezhetnek, amelyek a károkért viselendő anyagi felelősséget a vállalkozások esetében eh, mindenképpen valamilyen Eh, anyagi szempontból biztosítandóvá kell tenniük. Tehát megfelelő anyagi kapacitással kell rendelkezni a vállalkozásnak arra az esetre, hogyha valami fajta kár keletkezik, és anyagi vállalás kérdése merül fel. És világos vállalási szabályokat is kell alkotni erre az esetre. Például a mexikai övölbeli esetnél azt láttuk, hogy az alvállalkozói szabályok és az aválkozói szerződésekben lévő különböző felelősségi rendelkezések azt hozták magukkal, hogy az embereknek az valóságig kellett várniuk a kártérítésre, és a per keretében, amikor a kár a megtérítéséről volt szó, akkor a felelősségi kérdések folyamatos vitatárgyát képezték, és gyakorlatilag a hathatós intézkedéseket késleltették. Ezt szerintem nem fogadhatjuk el nem fogadhatjuk el azt, hogyha egy vállalkozás tevékenységet folytat ezen a területen, akkor nem rendelkezik megfelelő anyagi tehervállaló képességgel. Tehát megfelelő biztosításokat kell kötnie, megfelelő biztosítási szabályokat kell alkotnunk, és megfelelő felelősségi szabályokat, hogy tartós károk kialakulását megelőzzük és hogy ne kelljen szembenéznünk azzal az esettel, hogy az adott vállalkozás nem képes és nem is hajlandó a felelősségi szabályok által egyébként rót terhet és kárt megtéríteni. Ez minimális sztenderdeknek a bevezetését teszi szükségessé, ugyanis bármilyen más szabályozás végül is egyfajta dömpinget, a konkurencia dömpingét indítaná el. Az államok nem kell, hogy feleljenek olyan vállalkozásokért, amelyek nem az ő érdekörükbe tartoznak. Köszönöm szépen Istenberg asszony, és akkor most tényleg átérünk a szubszidiaritás listára. 41-es pont, ezt tudomásul veszük ezt a listát, és a felmerült problémákkal az elkövetkezendő két ülésen még külön intenzíven fogunk foglalkozni. Van -e esetleg egyebek napi rendi pont alatt további kérdés? Nincs. Akkor csak a következő ülést jelentem be erre június 18-án, 19-én kerül sor. Berekeztem az ülést.